Good morning, everyone. First... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is fogadjuk el a napi rendet. Hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor módosítás nélkül elfogadhatjuk azt. Lesz egy közös meghallgatásunk az Agri szakbizottsággal. Május 17-én délelőtt 10 órakor az új biotechnológiák által támogatott nemesítési technológiákról lesz szó. Májusban várjuk az Európai Bíróság ítéletét a herbicid rezisztens repcefajtával kapcsolatosan. A közös meghallgatás célja az, hogy jobban megértsük az új nemesítési technológiákat, beleértve az esetleges jogi következményeket is. Természetesen az összes ENVI tag részt vehet ezen a meghallgatáson. Lesz egy workshop az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságáról, amelyet az egészségügyi munkacsoport szervez május 15-ére délelőtt 10 órakor kezdődik. Természetesen ezen is bárki részt vehet, aki érdeklődik a téma iránt. Június 7-én délután nem tartunk ülést, a délelőtti ülés pedig megtartásra kerül a tervek szerint. 20 nyelven elérhető a tolmácsolás a mai ülésünkön, az ülés dossziéja elektronikusan elérhető mindenki számára, és az interneten közvetítjük az ülést. A koordinátorok ajánlásait elektronikusan köröztettük, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor azokat elfogadottnak tekinthetjük. Ha az ülés végéig senki nem jelzi, hogy gondja van vele, akkor a január 24-25-e és a március 12 e ülések jegyzőkönyvét is elfogadottnak tekintjük. A, mű, a, trágy, a műtrágyákról szóló április 11 ei háromoldalú egyeztetés alkalmával két lényegi pontról esett szó, a kadmium határértékekről és a melléktermékekről esett szó. Ami a kadmiumot illeti, ez egy olyan kérdés, amely a mi kizárólagos hatáskörünkbe tartozik. A különböző intézmények bemutatták az álláspontjukat ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, ami a melléktermékeket illeti, az elnökség kompromisszumos javaslatát megvitattuk, és megállapodtunk abban, hogy a technikai szinten folytatódik az egyeztetés. Egy sor technikai módosításra is sor került, és ezekben is előzetes megállapodás köttetett. A következő három oldalú egyeztetés a műtrágyákkal kapcsolatosan május 23-án lesz. Ami az állategészségügyi termékeket illeti, Grosztett asszony a jelentéstevő, a negyedik formális háromoldalú egyeztetés április 19-én volt ez alkalommal. Részletesen megvitattuk a politikai nyitott kérdéseket, a parlament által bevezetett, a parlamenti módosítás által javasolt környezetvédelmi kérdésekben. Egy esetleges csomagról esett szó, konstruktív volt a párbeszéd, és mindenki nagy erőfeszítéseket tett, megpróbálták a felek a megállap, megpróbáltak a felek megállapodni, három fontos kérdésben azonban nem sikerült el, megállapodni. A környezetvédelmi hatástanulmány a 2000 júliusa előtt engedélyeztetett termékek eset, esetében, és a lehetőség az EMA esetében, hogy megvizsgálja, hogy a harmadik országbeli gyártók megfelelnek-e az EU-s jogszabályoknak. A parlament és a tanács megállapodott abban, hogy technikai szintre delegálja a nyitott kérdéseket azzal, hogy az ötödik háromoldalú egyeztetés alkalmával május 17-én újra visszatérnek ezekre a kérdésekre. Az első napi rendi pont, amelyről eszmecserét tartunk, kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján, genetikailag módosított H7-1 cukorrépa tárgyában. Szokásunkhoz híven először is a társelőadóknak adom meg a szót, majd aztán a többiek is megkapják a szót, majd végül a bizottság. Stász úr az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt Európai Bizottsági képviselő. A kollégákkal a frakciókon átívelően kifogást emeltünk a genetikailag módosított h 7 egy cukorrépa értékesítését illetően. Cukorszirupról van szó, többek között, és egyéb termékekről, amelyeket a cukor, ebből a cukorrépa típusból állítanak elő. Lassan már rituálével növi ki magát a kifogások megvitatása itt. Úgy tűnik nem működik az angol tolmácsolás. Kérem a technikust, hogy ellenőrizze a rendszer működését. Működik most? Stász úr, elnézést. Kezdené előről? Elkezdené előről? Igen, elnök asszony, természetesen. Tehát. Néhány kollégával együtt, frakciókon átévelően benyújtottunk egy kifogást. Ez a genetikailag módosított H7-1 hát cukorrépa, engedélyére vonatkozólag, forgalmazás engedélyére. Olyan termékeket érint ez, mint a cukor, szirup és egyebek. A ebből a cukorrépából előállított termékek végül a takarmányban kötnek ki. Ez egy kifogás sok közül lassan más szokásunká válik ilyen kifogások emelése. Azt hiszem, a szövegből teljesen világosá vált a, az érvelésünk. Ma délután fél négykor szavazunk egyébként a szövegről. Mindannyian tudjuk, hogy egy génmódosított növény engedélyezése esetében legyen szó a termelésről, illetőleg a behozatalról, meg kell vizsgálni, hogy nem kell leszámolni negatív hatással az emberi egészségre vagy az állatok egészségére. Az EFSA ebben az esetben pozitív van foglalt állást, már 2006-ban az első engedély kiadása alkalmával 2017-ben érkezett be a kérelem az engedély megújítására, ekkor is pozitív van foglalt állást az EFSA. Most azonban a tagállamok maguk egész sor bírálatot fogalmaztak meg a konzultációs eljárás során 2006-ban, 2007-ben került sor ezekre a konzultációkra. Elhangzott például, hogy a cukorrépa gyökér kapcsolatosan nem végezték el a tesztelést, a vizsgálatokat, miközben ez bekerül az állati takarmányba. Aztán volt, aki azt mondta, hogy nincs elég tudományos bizonyíték arra, hogy valóban elhanyagolható a cukorrépában található fehérje hatása az emberre. A allergiákkal kapcsolatosan sem végeztek vizsgálatokat. Elhangzott továbbá, hogy a, az elkülönített, izolált fehérjékkel való tesztelés nem elegendő, nem kielégítő, és aztán a foszforral és a magnéziummal kapcsolatosan sem készültek tanulmányok. Miközben az OECD azt ajánlja, hogy ilyen teszteket végezzenek. A gémódosított cukorrépa esetében azt látjuk ezen típus esetében, hogy a glifozáttal szemben rezisztens, és végeredményben azt mondjuk, az ellensfoglalásban, hogy a glifozát gyökérben, cukorrépa gyökérben való felhalmozódása szintén indokoltá teszi, hogy, el, hogy vizsgálatokat végezzenek a glifozát szintjével kapcsolatosan. Továbbá meg kellene vizsgálni, hogy mely herbicidek azok, amelyek ténylegesen felhalmozódnak a gyökérben. Az EFSA gémódosított szervezetekkel foglalkozó panelje nem vette figyelembe ezt a jelenséget, miközben ugye folyamatosan zajlik a glifozátról szóló vita. Nem tudom, hogy mikor zárult le ez az eljárás, de azt hiszem, hogy a vita során elsősorban a rákkeltő anyagokra összpontosítottak. Miközben persze tudjuk, hogy más egyéb anyagok is nagyon fontosak. Fontos továbbá a glifozát toxicitása, hosszú távú hatása. Továbbá a glifozát kihatása a vízi ökoszisztémákra és más ökoszisztémákra. Ezeket is ki kell vizsgálni. A növényvédőszerekre vonatkozó szabályozás értelmében. Hogyha újra kiadjuk az engedélyt a vonatkozó cukorrépára, akkor ez azt eredményezi, hogy harmadik országokban fokozottan termelik, termelnek majd ilyen cukorrépát. Itt szerintem nagyon nagy a felelősségünk. Mi is aláírtuk az ENSZ biodiverzitásról szóló egyezményét. Ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az olyan környezeti károkért, amelyek harmadik országokban is keletkeznek. Szerintem következetesnek kell lennünk, az nem működik, hogy itt Európán belül védjük a biodiversitást és a természetet, és harmadik országokban nem. Úgy gondolom, itt hatalmas a felelősségünk. Az állásfoglalás hátra levő részében azt mondjuk, hogy az Európai Bizottságnak, az Európai Bizottság túllépett hatáskörein egy olyan javaslatot terjesztett elő, amely nem felel meg az Európai Unióban hatályos jogszabályoknak. Ezért az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy vonja vissza a javaslatát, és hagyjon fel az ilyen javaslatok benyújtásával, előterjesztésével, mindaddig, amíg a jogszabályokat nem sikerült megfelelően kiigazítani. Juncker azt mondta, hogy demokratizálni akarja a GMO-kra vonatkozó engedélyezési eljárást. A bizottság arra hivatkozik, hogy az importokra vonatkozólag jog, jog, jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyet a parlament lesöpört az asztalról, de én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata nem a döntéshozatali folyamat demokratizálódásához vezetett, sokkal inkább a belső piacsal kapcsolatos megállapodások megsértését jelentette. Az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy az általunk visszautasított javaslatát vonja vissza, és készítsen megfelelő javaslatot, amelyel végre demokratikus döntést hozhatunk. Tudjuk, hogy az állandó élelmiszer ellátással foglalkozó munkacsoportban soha nem születik döntés már évek óta. Minden általunk előterjesztett javaslatot az MV támogatotta, és aztán a parlament plenárisen is általában kétharmados többséget élvez az álláspontunk. Szerintem az Európai Bizottság számára most már világos a helyzet, nem hivatkozhat többé formális érvekre. az, hogy ebben az esetben több javaslatot, ez a bizottság több ilyen jellegű javaslatot terjesztett elő, mint a két előző bizottság, ez mindent elmond. Köszönjük szépen. Kádenbach asszony. Herzliches Dank. Köszönöm szépen. Szeretném kimenteni olyan Palasz kollégámat, nem tudott eljönni, és az ő nevében szeretném az SND frakció álláspontját érvényre juttatni. Mindent támogatunk, amit Bát Stász kolléga mondott. Igazából nem vezik figyelembe a parlamentet, amennyiben azt látjuk, hogy mindenféle kérvényt benyújtanak az engedélyezésre. Igazából ez a parlamentnek ellentmond, igazából nincsen további engedélyeztetési eljárás a múltban a szakbizottságként szerintem világosan kifejezésre juttattuk álláspontunkat, elutasítottuk az engedélyeztetési eljárásokat nagyon nagy többséggel, a plenáris is támogatott minket, és elvárjuk, hogy tartsák be a demokratikus eljárások eredményét, és alkalmazkodjanak a többség akaratához. De ezt nem így van most. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nincsen többi felszólalási igény, akkor most a tagok kapnak szót. Fjellner úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, hát megint itt vagyunk. Szerencsére. Ez a 2455-ös kifogás főleg időpazarlás lesz. Semmit nem fog megváltoztatni, de azért menjünk át az egész eljáráson, ha már egyszer itt vagyunk. Ahogy hallottuk, a cukorépára vonatkozik, az EFSA pedig a tudományos testület 2006-ban és 2007 novemberében is foglalkozott az ügyjel, és az EFSA a GMO vizsgálata azt mondta, hogy ez a termék biztonságos, amennyibe figyelembe veszük a környezetre vonatkozó 12-es előírást. A bizottság igazából nem lépte túl mandátumát, és 100 úr ezt kifejezésre is juttatta. Igazából egyetlen egy példát talált arra, ami indokolja a kifogás mellett szóló érveket, de igazából a bizottság a jogalkotás betűit követte, de én úgy gondolom, hogy ezt a jogszabályt a tanács elfogadta, amikor a legtöbb zöld környezetvédelmi miniszter ült ott. De igazából nem pontosan azt csináltak, amit a jogszabály előírt volna. A tény az, hogy nem igazán eh, lényeges, hogy az EFSA mit mond, a tanács mit mond, hiszen itt a szakbizottságban többség van, és ez a többség pedig nem akar GMO termékeket a piacon. Éppen ezért van egy hosszú lista. Azt mondanám, nem korrekt igényekről ebben a tekintetben. A glifoszát rezisztens termékek esetében, tehát amikor mondják, hogy ne használni a glifoszátot. Tehát szerintem itt van a glifoszát rezisztens termékek listája. És a termékekben lehet glifoszát, de vannak küszöbök. Tudom, hogy van ez a nagy glifoszát vita, de azt hagyjuk glifoszát vitának, hiszen a glifoszát legális. Egy másik érv, a, amelyet nehezen tudok elfogadni ebben az összefüggésben, egy kicsit provokatív. De én szeretek provokálni néha. Én itt az imperialista érvet idézném, tehát, hogy felelőtlen olyan termékeket venni, amelyeket a harmadik országok így termelnek. Igenis van felelősségünk a harmadik országokkal kapcsolatban, de nem hinném, hogy jogunk van, hogy jogot alkossunk arról, hogy hogyan termeljenek a harmadik országok. És hogyha nem akarják termelni, akkor nem fogják termelni. De hogyha mi engedjük, és azt mondjuk, hogy termeljenek, de mi nem importáljuk ezeket a termékeket, de igazából nekem ez egy nagyon furcsa érv. Én úgy gondolom, hogy pont az ellenkezőjét kellene tennünk, az a kapcsolatban, ami a kifogásban van, és fogadjuk el, hogy az EFSA végzi a munkáját, a bizottság végzi a munkáját, éppen ezért elfogadjuk a javaslatot. A nem tudom, hogy a tanács azt teszi -e, ami a dolga. Nagyon érdekes, hogy a tanácsra utaló referencia más, mint a többi testületre utaló referencia, hiszen általában azt mondjuk, hogy a tanács nem adott le véleményt, igen, de úgy nagy általánosságban a szavazási adatok megvannak. És igazából miért vannak itt ezek a szavazási számok? Azért, mert 0,41 százalék volt 11 tagállamból és 54 százalék, tehát öt, igazából a tagállamok 59 százaléka szavazott a másik fennmaradó 41 él szemben. De szerintem ma fontosabb, mint bármikor, hogy legyen egy tudományos alapunk, legyen egy tudományos alapú politizálásunk, különben igazából önkényes a jogalkodás. Tudom, hogy ezt nem szeretik néhányan, de azért nem az a feladatunk, hogy túlmenjünk a tudományon. Nagyon fontos az, hogy a tudományos intézmények, amelyeket mi hoztunk létre, végezik a munkájukat. Tehát igazából most akkor azt is tehetnénk, hogy mindenki megkérdezi a saját tudósát, és nem azokat, akiket mi tettünk oda. Szerintem utasítsuk el ezt a kifogást ismét, az lenne a legtisztességesebb. Köszönöm szépen. Millió asszony. Köszönöm szépen elnök asszony. Igen, az előttem felszólók motiváltak engem, hogy szólaljak fel, de Karin Kadenbach és Bart Stász minden érvet előadott már. A zöldek és az SND számára követendő volt. De azért két pontot azért egy kicsit közelebbről is megvizsgálnék. Tehát, hogyha glifoszát rezisztencia van, akkor Nézzük meg, hogy az EFSA mit mond, az EFSA-ban tudományos munka folyik, és én ezzel nem is foglalkoznék, valami más mondok. A glifoszátot az előtt szórják ki, mielőtt a cukorrépát elvetnék. Utána ott a glifoszát, bekerül a cukorrépa, és hogyha glifoszát rezisztens cukorrépa van, akkor kiindulhatunk abból, hogy további glifoszátot alkalmaznak. Németországban is mindig felmerül ez az érv, hogy igazából a talajt már elő kell készíteni glifoszáttal, de utána hagyják békén. És hogyha glifoszát rezisztens cukorrépánk van, akkor az világos, hogy folytatódik a glifozátozás. És függetlenül ettől tudjuk, hogy ennek milyen kihatása van a biodiverzitás. És ezt önök sem tudják letagadni, hiszen ez is tudományos alapú, tudományos vizsgálatok vannak, és ezek a hatások pedig mindenhol hallhatók. A KAP reformja, az endivitás során hallhatók, hogy mit akarunk tenni. Mindenképpen foglalkozunk el ilyen kérdésekkel, hogy ezek a totális peszticidek milyen hatással vannak, és hogy mit jelentenek úgy holisztikus összhatásukban. A tagállamok ismét pingpongoznak, behúzzák vállukat, nem akarnak dönteni, de azt szeretnénk, hogy a tagállamok valljanak szint, és hogy a megfelelő szakbizottság döntését figyelembe vegyék, és ne egy feljebbviteli bizottsági döntésnél. Ezt még egyszer szerettem volna kihangsúlyozni. Köszönöm szépen. Egyéb képviselők szeretnének hozzászólni? Viegas úr. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Igazából, amióta a szakbizottság tagja vagyok, én két dilemmát észlelek. Az első a GMO, amely az élelmiszerünkben jelen van, ez mindig problémás volt. És ebben a tekintetben nem oszlunk meg, a többség a GMO ellen van. Lehet, hogy korlátozott számú derogációval. A másik probléma pedig, ami mindig felmerül, az a glifoszát. Az a helyzet, hogy van egy nagy biotechnológiai konglomerátum, és az termeli ezt a nagyon erős peszticidet. Igen, ez nagyon sok növény esetében jól működik. És aztán ott van a genetikailag módosított szójabab, egyéb növények, mint ez a cukorrépa. A termék hatékonysága ezen növények tekintetében viszont sokkal szerényebb. Tudjuk, hogy a glifoszát probléma, hiszen rákkeltő többek között, és a tárolása, illetve a talajban történő jelenléte eléggé problematikus dolog. Túl sok tudományos bizonyítékunk nincs, amely azt bizonyítaná, hogy a növények gyökerében is lerakódik. De úgy vélem, hogy bármit döntünk ebben a tekintetben, a rendszerünk diverzitására mindenképpen hatással lesz. Szerencsére van egy külön bizottságunk, amely bizonyos peszticidek engedélyeztetésével foglalkozik. Az Európai Bizottság hozta létre ezt a különleges bizottságot, és még 8 hónapig kell várni, amíg hallunk tőlük, amíg kapunk egy végleges jelentést. Pillanatnyilag az ECR frakció az Európai Parlamentben úgy döntött, hogy megszavazza ezt a javaslatot, hogy elfogadjuk a kifogást. Túl sok a kérdőjel, amikor a környezetvédelmi témákról van szó. És úgy gondolom, hogy ezek a dolgok a köz... közegészségügyi dolgok nagyon fontosak. Köszönöm szépen. Önök asszony? Igazából semmit sem akartam szólni, de mégiscsak kell valamit mondani. Az EFSA egyetért, a bizottság egyetért ezzel, de az biztos, hogy kell lennie élelmiszertermelésnek is. Tehát nem jó az, hogyha mindenhol csak akadály van. Az embereknek szüksége van a táplálkozásra, és a termelők, a gazdák, megpróbálnak jó gyakorlattal, jó termékeket termelni. De mégiscsak világos helyzetre van szükségük. Igenis az EFSA a tudományos intézmény, és kell az EFSA-ra hagyatkozni. Azért hoztuk létre. Hogy is néz ki? Hogy nem csak a vállalatok, hanem hanem a termelés összezavarodnak. És nézzük meg az egyéb termékeket. Az egész élelmiszer termelés érintett. A Természetesen azt is meg kell néznünk, hogy a jövőben hogyan alakítjuk a helyzetet. Köszönöm szépen. A bizottság részéről. Brüsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, képviselő hölgyek és urak, a megjegyzéseket. Még egyszer, nagyon óvatosan, tiszteletteljesen hallgattam meg a felszólókat. Most ellenőrzési, eljárási folyamatban vagyunk. És azzal kezdem, hogy igazából miről is tárgyalunk, mi a tartalma. Arról van szó, hogy van egy termék, amelyet egy genetikailag módosított cukorrépáról van szó, és igazából nem hasonlítható a többi GMO-hoz, hiszen élelmiszer, élelmiszer és takarmány célokból engedélyezték. Importált, és van egy választási lehetőség. Megvehetik a fogyasztók a GM, GMO címkés terméket, vagy nem veszik meg. Nyilvánvalóan bizonyos ágazatok, bizonyos gazdák importálják ezt a terméket, valószínűleg szükségük van rá. Tehát nyilván, nyilván megvan a gazdaságnak is az a lehetősége, hogy eldöntse, hogy ne vásároljon ilyet. De sokan, sokan mégiscsak vásárolják és használják, mert megfelelőnek tartják. Nagyon fontos az, hogy ezt a terméket ha importálják, biztonságos legyen. És éppen ezért eh, a jogszabályokban is ezt így kell leírni. A glifoszát tekintetében megvannak eh, a, a rezidúm értékek, hogy mennyi maradhat a termékekben. És eh, megvannak ezek a reziduum határértékek. És ez a GMO termékekre is vonatkozik. Tehát amikor importálják ezeket a termékeket, akkor címkézni kell őket, és egy maximális reziduum szintet kell felmutatniuk. És pedig a koherencia miatt. Tehát igazából nem tudom, hogy most miért az élelmiszer és takarmány biztonságról van szó, hiszen eh, ez már megvan, igazolva van a termék biztonsága, és a fogyasztók dönthetnek, hogy most vesznek-e ilyen terméket, vagy nem. Ugyanúgy címkézve van, mint a többi termék. Most akkor nézzük meg az eljárási lépéseket. Csak ismételhetem, hogy az összes eljárási lépésen átmentünk. Az EFSA elvégezte a kockázatbecslést, és igazából semmilyen fókéjat nem azonosítottak. És az EFSA az összes kommentárunkra kitért, eh, amit mi leírtunk. És ezek nyilvánosan mind hozzáférhetők. És eh, ez a tagállamoknak, a közvéleménynek, mindenkinek elérhető. A javaslatot elküldtük a szakbizottságnak, ismertük a minősített többséget, és a bizottságnak pedig itt követni kell a komitológiai szabályokat, és természetesen be kell mutatni a szakbizottságnak az eredményeket, amely ma ül össze. Ami a biodiverzitásra vonatkozik, el kell fogadnunk, hogy a harmadik országok, szuverén országok, néhányuk tagja a biodiverzitási konvenciónak, és igazából a mi GMO szabályaink nem arra szolgálnak, hogy harmadik országoknak előírjuk, hogy mit hogyan termeljenek. Vannak kötelezettségeik, és nem a mi feladatunk, hogy bizonyos országok milyen termékeket engedélyeznek. A mi dolgunk az, hogy a mi piacunkra bejutó termékekre legyen egy engedélyeztetés eljárás. Itt hallottunk a demokratikus deficitről is, néhány képviselő aláhúzta ezt. Ennek az alapja az a tény, hogy eh, néhány tagállam tartózkodik, vagy akkor, amikor eh, az érintett tagállam gazdái importálják ezt a terméket, és ezt demokrácia deficitnek hívják. És a tagállamok itt ö, nemzeti szinten járnak el. A tagállamok kaptak lehetőséget a javaslatunkban, hogy ö, tartózkodjanak ezen termék importjától. De ez nemzeti szinten zajlik. Igazából ez a demokratikus deficitre történő válaszunk. A javaslatot nem utasította el a tanács, ott van még a tanács asztalán, de sajnos a parlament elutasította. Ami arra vonatkozik, hogy a komitológiai eljárás végéig ne engedélyezzük a GMO termékeket, ezt eléggé bonyolult betartani, hiszen ez azt jelenteni, hogy ahogy a bizottság tesz egy javaslatot, hogy módosuljon egy meglévő jogszabály, az a jogszabály már nincs meg. És igazából ez, ez a hatalom a parlament és a tanács kezében van, nem a bizottságnál. Tehát a javaslatot elfogadta a parlament, elfogadta a tanács, most akkor a mi dolgunk az, hogy a meglévő jogszabályokat átültessük, átültettessük. Tehát nem egyezünk bele az EFSA véleménye alapján a kivagás visszavonásába, az eljárási szabályok alapján sem. És még egyszer szeretném végezetül megismételni, hogy nem léptük túl hatáskerünket a jog végrehajtása tekintetében, Eljöttünk ide, hogy meghallgassuk megjegyzéseiket, de tudjuk és értjük, hogy betartottuk a jogszabályokat, és teljes mértékben követjük az eljárási szabályokat. És azon kontextuson belül mozgunk, amelyet nekünk a jogszabályok lehetővé tesznek. És remélem, hogy önök is megszívelik a mi aggájainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek munkájukért. Köszönet munkájukért, a mai napon fogunk délután erről a témáról szavazni. Nézzük a következő témánkat, szintén kifogásról van szó. Az eljárási szabályzat 106-os cikk alapján az egyes termékekben, illetve azok felületén található anyagok engedélyezése, itt van szépen sorolva a címben az anyagok neve, ezt most kihagynám. Tehát ezen anyagok megengedett szermaradék határértékeinek engedélyezéséről van szó. Társ előadónk, Szilvi Godá asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, először is hadd mondjak köszönetet a parlament szolgálatainak, hiszen lehetővé tették, hogy gyorsan megvitassuk ezt a kérdést. 17 hatóanyagról van szó, ezeknek a határértékeinek engedélyezése a téma, ezzel kapcsolatban szeretnénk kifogást emelni. A bizottságnak az a javaslata, hogy 200-zal 200-szorosára emeljük a határértéket az articsókák, illetve a szőlő levelek esetében. 2015-ben ezzel kapcsolatban én már kifogást emeltem, tehát a szulfoxlafor, szulfoxaflor aktív hatóanyag határértékének megemelését én nem szeretném, hogyha megvalósulna. Ez nagyon rossz hatással van ugyanis a méhekre. Akkor visszautasították a kifogásomat, csak 18-an szavazták meg, de elég sok volt az ellenszavazat és a tartózkodás. A Front National sajnálattal vette ezt, de nem ez a legfontosabb, hanem hogy a közérdeket nem vettük figyelembe. Azóta politikai és jogi fellépés történt. Tavaly novemberben a nidzai a Nidzei Bíróság arról hozott döntést, hogy két rovarírtónak, a Transformnak és a Closernek Closert betiltja, ebben is ugyanis a szulfoxaflór az aktív hatóanyag, a méhekre és a közegészségügyre gyakorolt negatív hatás miatt született ez a bírói ítélet. A neonikotinoidok hatását korlátozni szeretnénk, és a szulfoxlafor is a neonikotinoidok közé tartozik. A civil társadalom, illetve a politika összefogott, hiszen nagyon veszélyes ez a termék a méhek számára. Szakbizottságunknak is haladnia kéne ezzel a fősodorral, és a lehető legóvatosabban kéne fellépnünk. Úgy gondolom, hogy nem megengedhető, hogy megemeljük a határértékét ezeknek a szermaradékoknak. Az articsókákra egyértelműen rossz hatással van, illetve a méhek számára is egy nagyon negatív hatással jár ez. Úgy gondolom, hogy a tudományban kell bíznunk, innovációra van szükség, újabb fajta van, rovarírtókra és gyomírtókra van szükség, amelyek nem ennyire károsak. Nem tudom elfogadni azt, hogy ezeket a szermaladék határértékeket megengedélyezzük, ezeknek a emelését engedélyezzük, hiszen rossz hatással van ez egyrészt a méhekre, mint említettem, másrészt pedig az emberekre. Tehát a Méhelyik és az emberi egészség nevében azt kérem, hogy ezt a kifogást támogassák. Köszönöm. Köszönöm. Ki fog még hozzászólni vajon? Vannak járnénk jelentéstevők. Nem, akkor Fjellner úr következik. Köszönöm szépen! Most valójában nem Fjellner vagyok, hanem Julie Görling. Meglátjuk, mennyire sikerül. Gölling asszony, és egész véletlenül én magam, és a egész néppárti frakció úgy döntött, hogy nem fogjuk támogatni ezt a kifogást. Most megpróbálom ezt megindokolni. A az állatokról és takarmányszerekről és élelmiszerekről szóló szakbizottság úgy döntött, hogy erre nem, hogy biztonságosak ezek a szermaradék határérték szintek. Ebben a kifogásban én úgy gondolom, hogy számos nem, valóságnak nem megfelelő állítás is van a szulfoxaflórral kapcsolatban. Az A bekezdésben az olvasható, hogy a szulfoxa mind családba tartozik a szulfoxaflor, ez igaz, de a szulfoxafor nem a neonikotinoidok alcsoportja, más a kimély szerkezetük, egész egyszerűen más vegyi csoportba tartoznak. C begezdés arról szól, hogy az EFSA nem neonikotinoidnak tekinti a szulfoxaflort, utána viszont a jelentéstevő a neonikotinoidokról azt állítja, hogy ezek károsak a méhekre. Annak ellenére, hogy korábban felsorolja azt is az előadó, hogy az EFSA szerint ezek nem veszélyesek. Aztán nidzai ítélet, erről is lehetne beszélni, de szerintem EU-s szinten ez egyáltalán nem releváns. Aztán a bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy mely termékekre érvényes a megengedett szermaradék határérték, ezek emberekre, emberekre vonatkoznak, tehát csak olyan méhekből származó termékekre vonatkozik ez, mint a méz, tehát amelyeket aztán emberek használnak fel. Valójában tehát élelmiszerekről beszélünk, nem pedig a méhek egészségéről a méhek egészségügye és jóléte egy egészen más szabályzási keretbe tartozik, a 1107 per 2009-es jogszabályra. Gondolok, amit a különböző áldi, a különböző növényvédőszerekkel foglalkozik. Úgy vélem, hogy a mezőgazdaság és az ipar számára nem feltétlenül szükséges ez a termék. Ezt elég abszurdnak tartom, mert az iparnak éppen, hogy nagyon nagy szüksége van az innovatív szerekre. Ötös bekezdés, neonikotinoidokról van szó, azt állítja, hogy homogén csoport, jelentenek a neonikotinoidok, tehát vagy az egész csoportot be kell tiltani, vagy engedélyezni kell. Tehát a jelenlegi rendszer mi szerint minden egyes terméket külön bírálnak el, nem megfelelő. Tehát egész egyszerűen nincs meg a szöveg összefüggés az ötös bekezdésben. Összességében azt tudom elmondani, hogy itt két olyan állandó bizottság is van, amely ezekről a kérdésekről döntéseket hoz. Ők mind engedélyezték. Ezzel semmibe veszük a munkájukat. Így így, ha így viszonyulunk a komoly kérdésekhez, akkor minek tartunk egyáltalán állandó bizottságokat? Minek tartunk élelmiszerbiztonsági intézeteket? Szavazzunk, az majd mindent eldönt. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem fontos ezeknek az intézményeknek a munkája néhány képviselő számára, ez pedig igen szomorú. Elnök, köszönöm szépen, Fjellner úr. Poc úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ennek a vegyületnek az elfogadása. Szulfoxaflorról van szó, 2015. augusztus tehát három évvel ezelőtt engedélyezték, és talán hasznos azt is tudni, hogy az EFSA arra következtetése jutott, hogy az elérhető adatok nem teszik lehetővé azt, hogy biztonsággal kimondjuk, hogy ezek nincsenek káros hatással a méhekre. Tehát a méhek egészségre vonatkozó adatok nem te- teljesek. Úgy gondolom, hogy ez az elővigyezetosság elvét nem vette figyelembe ez az EFSA döntés, hiszen nem volt elegendő adatuk, mégis engedélyezték ezt a vegyületet. Ne feledjük, hogy a hasonló hatóanyagú rovarírtószerek egy részét már betiltották. Hasonló tehát az e, a működésük ezeknek a anyagoknak, mint a szulfoxaflórnak. Hogy a szulfoxaflort engedélyezték, ez szerintem nagyon is megkérdőjelezhető, de az EFSA arra jutott, hogy a szulfoxaflor használata a szőlőlevél és az articsóka esetében rövid és középtávon nem, nem valószínű, hogy hatással lenne, negatív hatással a fogyasztók egészségére. Ez azt jelenti, hogy a 2015-ös engedélyezést elég nehéz megfordítani. Én azt mondanám, hogy a kifogás ellen szavazzunk, és az elsfogás indítvány ellen. De lenne egy kérdésem a bizottság felé. A francia mezőgazdasági minisztérium úgy vélekedett, hogy a szulfoxafor nem egy bizonyos alkalmazása van kitalálva, és elképzelhető, elképzelhető hogy a nektárok, a pollen, illetve a por tartalmaz olyan szintű szulfoxaflort, ami elképzelhető, hogy káros lehet a méhekre. Nos, ezzel kapcsolatban nincs elegendő információnk, sajnos még nem kapták meg ezt az információt az EFSA részéről. A bizottságnak, illetve a tagállamoknak ezeket az adatokat augusztusig kell megadni. Az EFSA-nak kérdezem a bizottságtól, hogy mi a helyzet ezekkel az adatokkal. Köszönöm szépen, Rivázi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van itt egy hatóanyagunk, szulfoxaflor. Ugyan neonikotinoidnak nem számít, de ugyanaz a ugyanaz a, ugyanazzal a módszerrel működik, mint a neonikotinoidok, és van egy módosítónk, mi szerint neonikotinoidnak kell, azok közé kell számítani, hiszen ugyanúgy a, ugyanazokra a receptorokra had, az idegrendszeri receptorokra, mint amilyen receptorai karavaroknak vannak. Ez azt jelenti, hogy a megengedett szermaradékok esetében határértékeket kell megszabni. Van nekünk egy nidzai bíróság ítéletünk, amely kimondja, hogy semmiféle garancia nincs arra, hogy hogyan alkalmazzák a szulfoxaflort. Az engedélyezés, amit a DAO cég kapott, nem garantálja, hogy pontosan hogyan, hogyan fogják felhasználni a szulfoxaflort, és azt sem, hogy és azt sem lehet garantálni, hogy a méhek számára nem, a méhek számára pontosan milyen egészségügyi veszélyt jelenthet ez. Az európai az európai és a francia elvek alapján, ez szerepel a francia alkotmányban, illetve az európai alapszerződésekben is, ilyen esetben ezeknek az anyagoknak az engedélyezését föl kell függeszteni. Kérem szépen, azért ülünk itt. Mi hogy azt kimondjuk, hogy a neonikotinoidokat betiltsuk. Kérem szépen ezeknek ugyanaz, az, ugyanaz a, ugyanazon módszer alapján működnek, ugyanazon elv alapján működnek a neonikotinoidok, mint a szulfoxaflor. értelmű, hogy be kell tiltani. Az Egyesült Államok már, már betiltották. Azt szokták mondani, hogy Európa környezetbarátabb. Az USA betiltotta, mi meg jóvá hagyjuk, engedélyezzük. El tudjuk fogadni, hogy a szermaradék határértéket növeljenek. Mi értelme van ennek? Legyünk egy kicsit konzekvensek. Tudjuk, hogy hatással van a rovarokra ez a szer, és tudjuk, hogy valahogyan el kell érni azt, hogy a méhek ne legyenek kapcsolatban ezzel az anyaggal, mert különben a mi egészségünkre is hatással ez. Mi pedig homokba dugjuk a fejünket, továbbra is alkalmazzuk a szulfoxaflort, úgyhogy szerintem támogatni kell azt a kollégát, aki ezt a kifogást benyújtotta. Ezért fogunk tehát mi is harcolni. Köszönöm. Még valaki szeretne hozzászólni? Úgy látom, nem? Akkor a bizottságot fogjuk meghallgatni, Berend úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönet a jelentéstevőnek a munkát, illetve köszönöm a hozzászóló képviselőknek a véleményüket. Elég sok dolgot hallottam már Fjellner úrtól, a, azon közül a dolgok közül, amit én is szeretnék elmondani. Ez a javaslat, tehát ami ellen kifogást emel, a képviselő asszony megengedett szermaradék határértékekről szól, és semmiféle kapcsolatban nincs ez a, határa, a hatóanyag engedélyezésével, tehát a 1107-tel. Éppen ezért azon elképzelése az előadó asszonynak, hogy módosítsuk ezt az engedélyt, engedélyezést, nos, tehát ilyen úton, tehát ezzel a kifogással egész egyszerűen nem lehet elérni. Például elmondta, hogy a szulfoxaflor nem neonikotinoid, tehát nem szabad egy kategóriában kezelni. A szulfoxaflor hatása a méhekre már bizonyos vizsgálatok tárgyát képezte, ez további vizsgálatokra van még szükség. Válaszolnék is a kérdésére. 2017 augusztusában megkaptuk az adatokat, ezeket a jelentés tevő országok már benyújtották, illetve kiértékelték, és az EFSA most felülvizsgálja ezeket a kiértékeléseket, nem sokára meg lesz az EFSA eredménye is. Hogyha az engedélyezést felül kell vizsgálni, akkor természetesen meg fogja ezt tenni az Európai Bizottság, tehát akkor early review-ra, korai felülvizsgálatra lesz szükség, ezt el fogjuk indítani ezt a folyamat, csak úgy, mint a neonikotino, neonikotinoidoik esetében ezt meg fogjuk tenni, kb. két héttel ezelőtt beszéltünk itt erről, és erről pénteken lesz majd döntés. Én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló adatok fényében kell döntenünk, nem lehet általánosítani, nem mondhatjuk el azt, hogy attól még, hogy egy anyag, egy hatóanyag ugyanabba a kémiai csoportba tartozik, ugyanolyan hatása is lenne. Aztán az emberi egészségügyre, egészségre való hatás. Nos, az EFSA már elmondta határozatát arról, hogy úgy vélik, hogy a határértékek semmiféle káros hatással nincsenek az emberi egészségre. Egyébként Franciaországban az engedélyezés felfüggesztése még nem végleges, ez még csak egy időszakos döntés folytatódik a jogi csatározás. Rivázi asszonytól azt hallottuk, hogy a szufoxafor be van tiltva az USA-ban. Nos mi nem így tudjuk. Az USA-ban októberben, 2016. októberében engedélyezték újra a szulfoxaflort, és ez nem igazán releváns szerintem az Európai Uniós engedélyezés szempontjából, ami az élelmiszerekre, illetve a takarmányokra vonatkozik. Még egy dolog, az ellásfoglalás indítványban azt olvashatjuk, hogy a bizottság az állandó bizottságtól nem kapott véleményt. Ez az ötös bekezdésben olvasható, attól tartok, ez sem igazán így van, ez nem felel meg a valóságnak. Ahogy Ferrari úr is mondta, gyakorlatilag egyhangú a tagállamok véleme, egyetlen tagállam tartózkodott csak, de nem, csak a, nem a szulfoxlafor miatt, és engedélyezéseknél az állandó bizottságban általában minősített többséget gond nélkül elérünk, és a parlament sem módosította ezt a határozatot, tehát attól tartok, hogy az ötödik bekezdésben ez sem igazán felel meg a valóságnak. Összefoglalásként én azt gondolom, hogy a mi javaslatunk teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak, azoknak szellemében és form, azoknak szellemének és formájának, a 2009-es engedélyezéssel ezt a kifog, vagy ki, engedélyezést ezzel a kifogással nem lehet módosítani, és hogyha a beérkező adatok alapján arra jutunk majd, hogy felül kell vizsgálni ezt az engedélyezést, akkor ezt meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a témát, mondja az elnök. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Erről a témáról délután fogunk szavazni. Következő a rendi pontunk, eszmecsere a bizottsággal, a gyógyszeripari anyagok által okozott vízszennyezésre vonatkozó stratégiai megközelítésről. Szokásokhoz hívem, először a bizottságot hallgatjuk meg, a DJ Mittel Madame Enfedi, Enfedi asszony következik, és utána a képviselők Manfredi asszony morning, Chair. Good morning, honorable members of the Committee. This is actually my very... Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az első alkalom, hogy itt járok önöknél, ugyanis a DG Environmenten belül februárban jelöltek ki a posztomra. Nagyon várom az együttműködést önökkel, és hát egy nagyon érdekes dosszié van előttünk, ez a stratégiai megközelítés a gyógyszeripari anyagokra vonatkozólag. Évek óta folyamatban van ez a munka, jogilag kötelező számunkra az irány, a vonatkozó iránymutatásnak megfelelően ezt a javaslatot elkészíteni. Az Európai Bizottság már jó ideje vizsgálja a gyógyszeripari anyagok által okozott káros hatásokat a környezetre. Ez egy olyan dosszié, amelyet nagyon komolyan veszünk, és amelyet környezetvédelmi főigazgatóságként a DG Santéval együtt, és számos más egyéb bizottsági szolgálattal együtt kezelünk. Ma mindenek előtt a következő üzeneteket szeretném megfogalmazni. Egy olyan pillanatban kerül sor erre az eszmecserére, amely kulcsfontosságú az Európai Bizottság belső munkáját tekintve, ugyanis szolgálati szinten rengeteg munkát elvégeztünk már. Nyilvános konzultációt tartottunk 2017 során, célzott konzultációt folytattunk egész sor érdekelt féllel, és tanulmányokat is készítettünk és most vonjuk le a belső konklúziókat. Még nem döntöttük el, hogy pontosan milyen formátumban kívánjuk a stratégiai dokumentumunkat elkészíteni. A formátum, az esetleges elfogadás időpontja és így tovább, ezek mind-mind függőben vannak még, ezért ma délelőtt nem igazán tudok önökkel részleteket ismertetni, még zajlik a bizottságon belüli egyeztetés ezekről. Egy dolog teljesen világos, semmiképpen sem szeretnénk olyan bizottsági közleményt nyilvánosságra hozni, amelyben esetleg konfliktus vélhető felbukkanni a környezet védelme és az védelme között. A célunk az, hogy összeegyeztessük a különböző célkitűzéseket. Szeretnénk magas szintű egészségügyi védelmet biztosítani az emberek számára, és egyúttal szeretnénk a gyógyszeripart, a gyógyszeripari szereplőket arra ösztönözni, hogy a környezetre kevésbé káros termékeket gyártsanak. Az ivóvíz irányelvről is szó lesz ma. Ezt a javaslatot előkészítve és számos kérdést felvetettünk már akkor elgondolkodtunk azon, hogy a gyógyszeripari anyagokra vonatkozó paramétereket is szerepeltessünk-e azon normák között, amelyek a tagállamokra kötelezőek a biztonságos ivóvíz ellátást illetően. Később elmondjuk majd részletesebben is, hogy Például az endokrin diszruptorokra vonatkozólag határértékeket szeretnénk megfogalmazni, mert ezáltal az egészségre gyakorolt hatást is mérhetővé tennénk. Ez volt az eredeti elgondolás, de miután a az egészségügyi világszervezettel szorosan együttműködtünk, a WHO az ivóvíz irányelvre vonatkozóan konkrét iránymutatásokat fogalmazott meg a bizottság felé. Arra jutottunk, hogy a tudományos bizonyítékok hiányában nem haladunk tovább ebbe az irányba. Ugyanakkor azonban folyamatosan tanulmányozzuk a gyógyszeripari anyagok környezetre gyakorolt káros hatását, ezzel kapcsolatban viszont már vannak bizonyítékok a káros hatásokat illetően. Az is bizonyítható, hogy a gyógyszeripari anyagok egy adott hányada okozza a problémát. 2017-ben az Európai Bizottság elkészítette a tervét az antimikrobiális rezisztencia tárgyában. Már akkor arra jutottunk, hogy a probléma részben arra vezethető vissza, hogy bizonyos gyógyszeripari anyagok termé- termelésére előállítására vonatkozóan nincsenek megfelelő normák egyes tagállamokban. A stratégiai megközelítés nemzetközi fellépést is tartalmaz majd, amelynek cél, amelyek célja, hogy az EU és a kulcsfontosságú partnerek közötti együttműködést javítsuk. Szorosan együttműködtünk a dosszié előkészítése során az Európai Gyógyszeri, Gyógyszerügynökséggel is, ugyanis az egy másik fontos aspektus, amelyel foglalkozunk az, hogy mennyiben kellene az ex-ante környezeti hatástanulmányokat megerősíteni, még a vonatkozó gyógyszeripari termékek engedélyeztetését megelőzően. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok további részletekkel szolgálni, de természetesen itt vagyok, szívesen válaszolok a kérdésekre. Ez egy nagyon fontos dosszié. Vella biztos mindenképpen szeretne haladni ebben a témában. Andrius Kaitis biztossal és folyamatosan egyeztetünk, és természetesen szívesen tájékoztatok majd a további fejleményekről. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most az eszmecsere következik. Többen is jelezték, hogy szót kérnek. Schreier Périk asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandiában nagyon aktuális a téma, sokat foglalkozik vele a közvélemény. Holland képviselőként természetesen jól ismerem a víz, a gyógyszeripari anyagok közötti összefüggést. Az egész téma nagyon foglalkoztatja Hollandiában a közvéleményt. Az Európai Bizottság végre reagált az írásos megkeresésemre, és megerősítette, hogy nyárig készít stratégiát ebben a témában. Az összefüggések láncolatát kell szem előtt tartanunk. Kérdés, hogy milyen konkrét kezdeményezések várhatóak önkéntes alapon, kötelező alapon. Úgy gondolom mindenképpen nemzetközi szintű megközelítésre van szükség, mert ezzel tudjuk a gyógyszeripari láncot teljes mértékben lefedni. Vannak olyan baktériumok, amelyek többszörösen is rezisztensek és a felszíni vizekben találhatóak, többek között az ivóvíz forrásokban is előfordulnak. Az Európai Bizottságot felszólítottam már, hogy mondja el konkrétan, milyen gyógyszeripari ö, anyagok találhatóak meg az ivóvíz készletekben. Erre egyelőre nem kaptam konkrét választ. Hollandiában a kórházak a szennyvízüket a központi szennyvíz elvezető rendszerbe bocsátják, ez is egy további aggályos pont. A vízminőség és az ivóvíz biztonsága egy nagyon fontos kérdéskör, ezzel intenzíven kell foglalkozni a véleményem szerint az Európai Bizottságnak. Nagyon szépen köszönjük. Eichhaut úr. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm az Európai Bizottságnak is. Nagyon jó hallani, hogy a bizottság is kulcsfontosságú dossziénak tekinti ezt a témát. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság ez idáig azonban nem igazán tett érte, hogy bizonyítsa, mennyire fontosnak tartja a témát. Beszéltek a kötelezettségekről, de nem beszéltek a határidőről. 2015-re kellett volna elkészülnie a stratégiai megközelítésnek, a jogalkotási javaslatnak pedig 2017-ben kellett volna elkészülnie. Legalábbis a jogszabályok szerint így kellett volna lennie. Most 2018-ban járunk, és még mindig a hatástanulmányoknál tartunk, miközben már 2014-ben voltak nagyon részletes tanulmányok a témában. A, az első kézenfekvő kérdés tehát az, hogy mi a késedelem oka? Nem tudom megérteni, hogy miért késlekedünk ennyire. A bizottság azt mondja, nagyon fontos ez a dosszié, és most három évvel később még mindig nincs stratégiánk. Tudom, hogy most azt ígérik, hogy nyár előtt elkészül, de hát ígérgettek már mindenfélét. Úgyhogy szeretnék többet hallani ennek az okáról. De jó, rendben, ez a múlt, biztosan összefügg mindez a jobb jogalkotással is, bármit is jelentsen ez. Legtöbbször leginkább kevesebb biztonságot jelent a polgárok számára. De hát jó, a gyógyszeripari anyagok környezeti hatását vizsgáljuk most. Ez idáig Európa nem volt hajlandó a környezetvédelmi aspektussal foglalkozni, és gyakran ez azért van így, mert azt mondjuk, igen, a gyógyszerek jók az emberek számára, akkor nem vizsgáljuk meg a környezeti hatásokat. De örülök, hogy most a Környezetvédelmi és Egészségügyi Főigazgatóság együttműködik ebben a kérdésben, de szeretném tudni, hogy a javaslat hol tart. Mert voltak már olyan javaslatok az év elején, amelyekkel kapcsolatosan most egy hosszadalmas konzultációs folyamat indult el. Tehát tudni szeretném azt, hogy konkrétan a környezetvédelmi hatástanulmányokkal kapcsolatos javaslat hol tart, és ezen felül azt is tudni szeretném, hogy miféle javaslaton gondolkodik az Európai Bizottság az átláthatóság növelésére az egész láncolatban, mert szerintem ez is kulcsfontosságú. Lehet, ne szó például egy olyan nyilvános nyilvántartásról, ahol az ökotoxikológiai adatok felelhetőek és hozzáférhetőek. Tehát bizottság szükség van a javaslatokra, és azt is tudni kell, hogy ezek a javaslatok hol tartanak és hová tartanak, mert itt az ideje, hogy végre fogható eredményeket lássunk, és több részletre is, részletinformációra is szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. hogy elkezdünk stratégiai megközelítésről beszélni, szerintem nagyon fontos. Hiszen a gyógyszeripari anyagok által okozott vízszennyezésében nem igazán vannak jó adataink, a különböző érintett felek egymásnak ellentmondatnak, és innovációra van szükség, hogy ezt a vízszennyezést megállítsuk, de az eddigi elért eredmény nem elégséges. A Berlini Műszaki Egyetem több mint 80 olyan gyógyszeripari készítményt talált a vízben, amit a nyugati országokban ivóvízként használnak. Nos, nem tudjuk nem tudjuk megszűrni ezeket az ivóvizeket a gyógyszeripari anyagoktól, és sokszor különböző hatóanyagú gyógyszerek vannak benne, maradnak benne az ivóvízben, gyulladásgátlók, vagy akár hormont tartalmazó gyógyszeranyagok. Aztán a mezőgazdaságban is nagyon sok olyan a mezőgazdaságban is nagyon sok olyan mikrobiotikus anyagot használnak, amely aztán rosszat tesz a mi szervezetünknek, női nemi hormonok maradványai és benne vannak az ivóvízben. Szeretném kérdezni, hogy a bizottság tudja, tudatában van annak, hogy mennyire súlyos a helyzet, illetve mit tesznek azért, hogy a szennyvizet alaposabban meg tudják tisztítani ezektől a gyógyszerkészítményektől. Köszönöm. Darling, Dali asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak, hogy eljött, és foglalkozik a kérdéssel. De egy nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni, ez a stratégiai megközelítés, hiszen új volt, hogy a bizottság 2015. szeptemberéig publikálja ezt a dolgot, a bizottság azonban több mint két és fél évvel túlhaladta ezt a határidőt, és szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy eh, mondja el, hogy ez miért volt így. És kettő és fél évvel a határidő lejárta után nagyon sok dolog még vitatárgyát képzi. Nagyon sajnálom, hogy nem tud két és fél év múlva sem pontos lenni. Ez igazában azt jelenti, hogy nem csak a szakbizottsággal, hanem a parlamenttel szemben is elvesztették a tiszteletet. Ezen kívül Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy miért vagyunk két és fél évvel teltében még mindig ebben a helyzetben. Igazából a maradékanyagok megvannak a vízben, a talajvízben, az ivóvízben, a talajvízben, a hígtrágyában, ott vannak ezek a maradékanyagok. És az összes szakértő, az ENSZ szakértői is azt mondják, hogy igazából egy globális gyógyszerészeti anyagszennyezés problémával szembesülünk. Tehát uh, itt eléggé ki vagyunk téve ezeknek az anyagoknak. Igen, nagyon fontos az, hogy foglalkozunk ezzel a szennyezéssel, pedig kettő és fél év eltelt azután, miután egy stratégiai megközelítés mellett voltak. És most szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen cselekvési tervük a baktériumok, a rezisztens baktériumok kapcsában, hiszen ez mindenképpen határokon átnyúló probléma. Legmélyebb tiszteletemmel ez elfogadhatatlan, ahogy a bizottság viselkedik, megsérti az európai jogot, és igenis elverjük a bizottságtól, hogy a lehető leggyorsabban publikáljon egy úti tervet, hogy mi van ezzel a dologgal. Tehát szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy mikor lesz stratégiai megközelítés, mit óhajt tenni a megközelítéssel, és hogy milyen belső viták zajlanak még ebben a tekintetben, és hogy mit várjunk egy ilyen javaslattól és egy ilyen stratégiai megközelítéstől. Köszönöm. Volken úr? Igen, tisztelt elnök asszony. Csatlakozhatok Dali asszonyhoz, hiszen ténylegesen már eléggé régóta várunk erre a dologra. És itt a parlamentben, legalábbis én, már egy rendezvényt is tartottunk, és az 50 érintettet meghívtuk. És nagyon érdekelte őket, hogy mi is fog történni. Tehát igazából a rövid parlamenti pályafutásom alatt ez volt az első, hogy ilyet elértünk, hogy ültek, és mint a mondás lenne az iskolába de az biztos, hogy igazából szükségünk van az alapanyagra, arra a fatörzsre, amit tovább csiszolhatunk, faraghatunk. Hiszen a polgároknak joga van ahhoz, hogy ezt Európában megismerjék. Jónak tartom, hogy a csomag egy része a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt, hiszen nagyon fontos az, hogy összességében a már alkalmazott gyógyszerészeti készítményeknél is ügyeljünk arra, hogy később mi lesz a maradékanyagok sorsa a vízben. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek az ivóvíz készítés alatt nagyon jól kiszűrhetők, de vannak olyan gyógyszerek is, amelyeket ugyanolyan célra alkalmaznak, de ezeket nem tudjuk a vízben tisztítani. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy olyan termékeket alkalmazunk, amelyeket jobban ki lehet szűrni az ivóvíz előállítás során. Remélem, hogy ez a csomag része lesz, hiszen mindenképpen csökkenteni kell a szennyező anyagok jelenlétét, mint az, hogy később észreveszünk, és utána megpróbáljuk orvosolni a helyzetet. De szeretnék még egy kérdést feltenni, amely igazából a polluter pays elvel áll összhangban. Tudjuk, hogy a víz szolgáltatók egy negyedik tisztítási fokozatot is beiktatnak majd, ez roppant költséges lesz, és utalnék arra, hogy végezetül mégiscsak a fogyasztókon csapódnak le a költségek. Ebből az okból kifolyólag szeretném megkérdezni, hogy hogy szeretné a bizottság garantálni, hogy a polluter pays elve, tehát hogy a szennyező fizessen elve végrehajtásra kerüljön, és a másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy terveznek-e egy monitoring eljárást a multirezisztens csírákra a vízben. Ez szerintem nagyon fontos, hogy egyáltalán kapjunk egy áttekintést, hogy hol vannak ezek a csírák. Köszönöm. Pie Piecha úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kollégák. eléggé nagy késlekedés van. Itt a bizottság munkájának a sebességét tekintve, amikor a gyógyszerészíti termékekről van szó. Hát ez egy probléma, és kihatása is van. A probléma már eléggé régen jelen van, és itt a gyógyszeripar fejlesz, fejlődése roham léptekkel haladt az elmúlt 80 évben, és nagyon aktuális a téma. Éppen ezért eh, a múltban nem is figyeltünk erre a szermaradék határértékekre. És most itt vannak az antibiotikumok, amit sokkal erősebben használunk, mint korábban. Sokkal erősebben, markánsabban jelen vannak. Vannak olyan anyagok, amelyek amelyek a diszruptív hatással vannak a hormonjainkra, a hormonháztartásunkra. Én mindenek előtt azt várnám az Európai Bizottságtól, hogy próbáljon meg forrásokat azonosítani, hogy milyen forrásokból származnak ezek a szerek. Hogy hogyan érkeznek a vízbe ezek a gyógyszermaradékok. Biztos, hogy vannak jó gyakorlatok, ezeket meg kell figyelni. És elképzelhető, hogy itt is egy rövid távú gazdálkodást kell kialakítani, tehát hogy ne tegyenek meg nagyon nagy utat a gyógyszerészeti termékek sem. Egy másik dolog, hogy az orvostudomány, az orvos gyógyszerészeti termékek, amiket használunk, a háztartásunkban használtunk, és mondjuk már lejárt a szavatosságuk, azért ott maradnak. Aztán itt van az állatok kérdése. Az állatokat is kezelik antibiotikumokkal, hormonokkal, ez is egy óriási probléma. És elnök asszony, amit mondott az elején, a trilógus az állategészségügyi termékekről igazából patthelyzet ez vezetett. És pedig azért, mert eh, nem tudjuk, hogy eh, mit akarunk, hova akarunk eljutni a gyógyszer hulladékkal, ami pedig keményen befolyásolja egészségünket és környezetünket. Tudom, hogy vannak eljárási problémák, de mégiscsak van egy úti tervünk, és ha nem, akkor a lehető leggyorsabban ki kell fejleszteni. Sajnos eh, nem gondolom, hogy az Európai Bizottság megtette, megírta házi feladatát. Nagyon fontos téma, nagyon fontos feladat. Nyilván üdvözöljük az Európai Bizottság értékeljük az Európai Bizottság tevékenységét, de nekem úgy tűnik, hogy az elmúlt öt évben elaludta a reakciót. De mindenképpen azonosítottuk a problémát, azonosítottuk, vagy azonosítani kellene a szennyező gyógyszerrészeti készítmények forrását. Meg kell néznünk, hogy a mezőgazdaságnak mekkora a szerepe ebben, mekkora a részesedése, a háztartásoknak mekkora a részesedése, és nem utolsó sorban pedig ki kellene deríteni, hogy mennyibe kerül a szermaradékokat, a rezidúmokat kiszűrni, eltávolítani. Az biztos, hogy ez nem lesz ingyen. Én vélelmezném még azt is, hogy nagyon sokba fog kerülni. Tehát kössük fel a nadrágunkat. Dantán úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a téma természetesen nagyon érzékeny kérdés. Franciaországban a különböző tanulmányok azt mutatják, hogy a, a vízben talált vízszennyezésben talált farma, farmatikumoknak a fele kórházakból származik. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani a bizottság? A stratégiát kell megváltoztatni, vajon? Még egy kérdés, emberi egészségügy. A következő napokban, hetekben az ivóvíz irányelvet fogjuk újra tárgyalni. Nos, az adatok ismeretében legalábbis a bizottság adatok esetében az ivóvízzel kapcsolatban kell -e szigorításra számítania, vagy nem? Nos, azt gondolom, hogy az egész világon bizonyos gyógyszeripari termékek így úgy bekerülnek a vízbe. Kérdezem, hogy a kutatási főigazgatóság vagy bárki más hogyan foglalkozik ezekkel a kérdéssel, támogatják el a különböző kutatási programokat. Hatékony módszerekre van szükség, hogy a gyógyszerekből származó molekulák ne kerüljenek bele a vízbe. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Valaki más esetleg a témához? Ha nem, akkor ismét. Manfredi asszony, öné a szó. És most a lehető legtöbbet várnánk. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nyilván nem az a szándékom, hogy itt most a szakbizottság előtt tetszelegjek de nem akarok tiszteletlen lenni, és igazából nem szeretném megváltoztatni a dolgokat, és az nem igaz, hogy nem történik semmi. Nem igaz. Pont az ellenkezője igaz. Igenis tisztelem a parlament álláspontját, és igenis van egy belső döntéshozatali folyamat. Tehát a stratégia pedig arról szól, hogy igazából a hat pillérre alapozzuk a tevékenységünket, és igazából tük, azért, mert különféle megközelítésekre van szükség. És nagyon fontos itt a gyógyszeripari termékek forrása, felhasználása, összetevői, illetve hogy mi lesz vele. Ez természetesen részét képzi a körforgásos gazdasággal összefüggő cselekvési tervünknek. A piacunkon mindenképpen kevésbé káros gyógyszerészeti termékeket szeretnénk bevezetni, és ez természetesen azzal is együtt jár, hogy a gondolkodásmódunkat is meg kell változtatni a felhasználók szintjén, az orvosok szintjén, akik felírják ezeket a szereket, és természetesen együtt kell működnünk a gyógyszeriparral. Nagyon fontos az, hogy pontosabb információink legyenek a gyógyszerek eh, forrásáról. Hiszen van egy állandó megfigyelési folyamat, és én nem tudom, hogy a szakbizottság mennyiben van ezzel tisztában, hogy eh, mi történt, és eh, nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy például mi történt a víz keretirányelv során. Az is nagyon lényeges, hogy kibővítsük a megfigyelendő anyagok listáját, főleg, hogyha új antibiotikumokat vezetnek be. Tehát itt az amoxiliumra gondolok elsősorban, és a ciprofloxra. És uh, egyébként természetesen nagyon sok egyéb szerről van szó. Tehát a bizottságban zajlik a munka, az Európai környezetvédelmi hatóság, az egészségügyi minisztériumok és a vízügyi hatóságok részvételével. Most szeretnék a fő kérdésre válaszolni, hogy miért késlekedik a bizottság. Miért nem tartottuk be a határidőt, bár az irányelv 2015-öt szabta meg határidőként. A válaszom az, hogy azért, mert még mindig további információkat, bizonyítékokat gyűjtünk, hogy egy kezdeményezést, egy kezdeményezési stratégiát tegyünk. A stratégiának pedig nagyon átfogónak kell lenni, és további lépéseket is figyelembe kell vennie, további utánajárást, vizsgálatokat. Említettem a hat pillért. Az első az az, hogy pontosan megvizsgáljuk, hogy hogyan növeljük tudatosságunkat, és csökkentsük a emberi és állati gyógyszer felhasználást. Igazából nagyon is megnézzük, hogy mi történik a gyógyszeripari készítmények felhasználásával, főleg az állategészségügyben, a Szante fő, főigazgatósággal is szorosan együtt működünk. Nagyon fontos például itt az állategészségügyi gyógyszeripari csomag. A második pillérben pedig intézkedések vannak, amelyek azt célozzák meg, hogy zöldebb gyógyszeripari készítményeket használjanak, hogy zöldebb módon készüljenek az anyagok. A harmadik pillér pedig szorosan összefügg a másodikkal. Itt arról van szó, hogy a környezetvédelmi kockázatbecslést hatékonyabban kell tenni a gyógyszeripari anyagok esetében. A negyedik pillér azt jelenti, hogy megvizsgáljuk azokat az intézkedéseket, amelyek eh, a gyógyszeripari készítmények által okozott hulladékkal foglalkoznak. Az ötödik pillér pedig eh, arra koncentrál, hogy mit kell tennünk szoros együttműködésben az összes releváns tagállami hatósággal, illetve értékentel, hogy eh, a környezetvédelmi hatásokat jobban megfigyeljük, vizsgáljuk. És ez alapján szeretnénk majd egy stratégiát javasolni, úgynevezett hotspotokat szeretnénk kinevezni, például kórházakban, ahol nagyon figyelmesnek, nagyon résen kell lennünk. És eh, már vannak ismereteink, azonban nagyon sok fokhíj van az ismeretek körében. És a kutatásnak feladata, hogy ezeket a foghíjakat betöltse. A víz ágazatban pedig egy eh, nagyon eh, kiterjedt kiértékelés rendeltünk el a városi szennyvízkezelési irányelv értelmében, és ebben az összefüggésben nem sokára beindul egy eh, konzultáció, egy publikus konzultáció, hogy hogyan tudjuk a hulladékot, illetve a szennyvizet jobban kezelni, és ide bele tartozik a gyógyszeripari maradékszerek is, és természetesen a műanyag mikro részecskék is. Természetesen a víz jogalkotás stratégiai jelentőségében ezért stratégiai megközelítésre van szükségünk. Azon fáradozunk, hogy egy megfelelő dokumentumot hozunk létre a lehető leggyorsabban, hiszen azon a véleményen vagyunk, hogyha különféle akciókat indítunk be, akkor ezek nagyon konstruktív módon illenek majd a víz stratégiánkhoz. Természetesen meg kell nézni, hogy a jelen jogszabályok mennyire érvényesek, mégis hogy hogyan kell ezen változtatni. Nem tudom, hogy sikerült minden kérdést megválaszolnom, de ha nem, elnök asszony, akkor kérem, jelezze. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Következik a 9-es napjelni pont, Eichhaut Én szeretném ezt a nyilvános regisztert. Erre vonatkozóan föltettem egy kérdést. Kaphatnék erről vála- kaphatnék erre választ? Az ekotoxiológiai tanulmányokat hogyan lehetne ilyen módon regisztrálni? Köszönöm, Mike Hout úr, mondja az elnök. Freddy. Nem, Freddy asszony. Tudna erre most válaszolni? Igen. Elnézést a kollégák szakértőjének a témának, és azt mondták az imént, hogy az átláthatóságot mindenképpen növelni fogjuk, tehát a fogyasztók felé több információ, információ fog eljutni, de most erre még nem tudok egy részletes választ adni, majd hogyha a stratégiát elfogadok, akkor természetesen ezt meg fogják ismerni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hát, igen, a nyilvános regiszter az bizony része az átláthatóságnak. Jó, akkor ezzel tényleg, tényleg lezárjuk ezt a témát. Következő eszmecserénk témája pedig a Környezetvédelmi Jogszabályok Végrehajtása Bizottságot Manfredi asszony képviseli szintén most is kérdéseket tettünk fel a bizottságnak, ez a szokásos eljárás. Először a jelenlegi hatályos jogszabályokra vonatkozó kérdéseket fogjuk itt most föltenni. Próbálom csoportosítani téma szerint a kérdéseket, utána pedig Manfredi asszony fog válaszolni és a képviselők föltetnek még kiegészítő kérdéseket, vagy egyéb kérdéseket. Az első témánk pedig a megfelelési rendszer, a jelenlegi megfelelési rendszer. Manfredi asszony. Köszönöm szépen. A javaslatunkra vonatkozik ez a kérdés, tehát az ivóvíz irányelvet fogjuk átdolgozni. A 11-es cikkben van egy mondat, mi szerint a tagállamoknak automatikusan ki kell javítani az összes olyan problémát, amely miatt nem teljesítik a minimum elvárásokat, és minden ilyen eset emberi egészségre potenciálisan veszélyesnek tekinthető. A minimum, amit elvárunk a tagállamoktól ilyen helyzetben, nem azt jelenti, hogy betiltanák az ivóvíz használatát, nyilván nem erről van szó. Elképzelhető például a tanácsadás, tehát hogy a lakosságnak tanácsot adnak, vagy kivizsgálják az okokat, vagy figyelmeztetést adnak ki vagy különböző reformintézkedéseket tesznek a tagállamok. Ez egy nagyon fontos cikk, hiszen ez feltétele annak, ami a, négyes cikkben olvasható. Ez arról szól, hogy a tagállamok általános kötelezettsége az, hogy a parametrikus értékeket tiszteletben tartsák, hiszen a javaslat célja az, hogy az emberi egészségügynek megfelelően magas szintet megfelelő magas szintű vélelmet, védelmet adjon meg. Szeretnénk tehát azt biztosítani, hogy mindenhol az ivóvíz megfeleljen a minimum elvárásoknak, hogyha ezek a minimum elvárások nem teljesülnek, akkor annak mindenképpen következménye lesz, hiszen ez potenciális egészségügyi kockázatot jelent. A WHO tagjaival nagyon szoros együttműködésben vagyunk, de természetesen az Európai Parlamenttel is ennyit tudok egyelőre erről elmondani. Ez Mandal úr kérdésére válasz. Szeretne valaki ezzel kapcsolatban kiegészítő kérdést feltenni, Mandal úr, vagy bárki más? Következő témák az ivóvíz minőségének ellenőrzése, figyelemmel követése. Florence Mendel Potts Zoffoli Müller és Bojlán kollégák tettek fel kérdést, de először meghallgatjuk Manfredi asszonyt. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony! Részben az előző napirendi pont alatt is mondtam már erről egy-két dolgot. A, nyol, a 88-as irányelv nem szól konkrétan a gyógyszeripari anyagok visszanyezéséről, éppen ezért eh, a monitoring nem szerepel a jelenlegi jogszabályban. De ezt a kérdést mi a WHO-val egyetemben elemeztük, tehát megnéztük azt, hogy milyen gyógyszer származékok vannak az ivóvízben. A WHO ajánlásokat fogalmazott meg, mi szerint, melyek szerint az, az irányelv egyes mellékletében nem kell listázni a különböző gyógyszerkészítményeket, viszont folytatni kell az ellenőrzést, a nyomon követést. de a nyolcas cikken keresztül, ez pedig a kockázat értékelés, tehát ezen a cikken keresztül figyelembe veszük azt a lehetőséget, hogy gyógyszerkészítmények lehetnek a vízben. A tagállamoknak kötelessége, hogy erre vonatkozóan kockázati elemzést tartsanak, tehát meg kell nézni azt, hogy pontosan honnan veszik az ivóvizet, ez megfelele a normáknak. Hogyha ilyen probléma merül fel, akkor a tagállamoknak kell, ezzel, kell ezt kezelni. Például egy kórházhoz közel, vagy hasonló problémákat jelentő helyhez közel nyerik ki az ivóvizet, akkor bizony potenciálisan megvan a lehetősége annak, hogy esetleg veszélyes gyógyszer készítmények nyomait tartalmazza az ivóvíz. Ilyen esetben plusz intézkedésekre van szükség. Még egy dolgot hadd mondjak el, a átdolgozott javaslatban három paramétert vezetünk be. Szintén a WHO-val együtt működtünk ebben is. Ezek a paraméterek arra vonatkoznak, hogy endokrin disruptírok vannak az ivóvízben, ez nyilván nagyon releváns. Többek között a bisphenol A, a betesriodil és egy másik vegyi anyag, elnézés, a nonilfenol, igen, elnézést, még nem vagyok elég tudományos ezzel kapcsolatban, tehát ennek a három szernek a jelenlétéről kell meggyőződni, nagyon alacsony paraméter értékeket szabtunk meg. Ezek alapján jobban rálátunk majd arra, hogy mennyire vannak jelen ezek a maradvány gyógyszerek a szivóvízbe. De elképzelhető az is, hogy a monitoring listáról levesszük ezeket a paramétereket, hogyha arra jutunk, hogy ezen a területen relevánsak, tehát egy földrajzi területen releváns, irrelevánsak ezek az anyagok. Azt hiszem ezzel válaszoltam a tisztelt képviselő kérdésére. Jó, köszönöm. Nem a kérdés feltevőitől, hogy szeretnének egy kiegészítő kérdést feltenni. Poc úr. Sure on, uh, on endocrine disruptors to... Endokrin disruptorok témája költséghatékonyabb lenne, hogyha a forrásnál próbálnák meg ezt a kérdést kezelni, illetve, hogy egyértelművé kell tenni a feladatokat és a felelősségi köröket, az még alacsonyabb költségeket generálna, és jobb vízminőséget. Harmadik kérdésem, mikroplasztikok. A jövőben milyen tesztelési módszerrel kívánják a mikroplasztikok, a mikroműanyagok jelenlétét az ivóvízben kimutatni, illetve milyen jelenlegi módszer? Hogy lehet azt biztosítani, hogy megfelelő tanulmányok tudják majd, tudjanak majd arról biztosat mondani, hogy nincsenek toxinok, illetve mikroműanyagok az ivóvízben. Uh, Mrs. Müller. Ja, ich bin mit den... Müller asszony, köszönöm szépen. Én sem vagyok egészen elégedett a válaszokkal, az áldárnyék jelentéstevője vagyok, és sokáig önkormányzati poszton dolgoztam. Az önkormányzatok persze nagyon fontos helyen kezelik a polgárok ivóvízzel való ellátását. A paraméterekkel kapcsolatosan és az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos vizsgálatok területén nagyon nagy gondokat látok. Az előttem szólóhoz hasonlóan azt gondolom, hogy a költségeket végül a végfelhasználóra ruházzák át, és ezek jelentős költségek lesznek. Az is érdekelne, hogy a vízmintákat hogyan vizsgálják, illetve hogyan zajlik majd a végrehajtás az egyes tagállamokban. Vannak vízvédelmi területek, ahol rendszeresen vízmintákat vesznek, a mintáknak, mindenféle határértékeknek meg kell felelniük, mielőtt a vizet felhasználják emberi fogyasztásra. Úgy látom, hogy itt a tagállamok nagyon nagy mozgásteret kapnak. Az is érdekelne, hogy a kockázat alapú megközelítés, amely 2015-ben alakult ki, hogyan került végrehajtásra a tagállamokban, kaptak -e erre vonatkozólag valamiféle visszajelzést. Én úgy látom, hogy a vízműveknél, ahol aktív szénfilterekkel kell működni a megfelelő minőség biztosítása érdekében, valószínűleg hatalmas költségek is keletkeznek. És végül a refitben arra jutnak, hogy a tízes cikk nem érte el a célkitűzést. Önök szerint ez a tagállami végrehajtáson múlik, avagy a cikk maga van rosszul megfogalmazva. Ez is érdekelne. Kérje valaki más a szót? Zoffoli úr. Sì, volevo anch'io. Köszönöm visszatérnék egy konkrét kérdésre. Vannak olyan vegyszerek, amelyek a természetben nincsenek jelen. Vannak itt olyan szerek, amelyek nem olajban oldódóak. Például Veneto régiójában nagyon súlyos szennyezésre kellett bukkannunk. A lakosság a lakosság vérében megtalálható ez um, a szennyező anyag. Uh, Padova uh, környékén, Veneto régióban um, uh, van szó erről a problémáról. 330 ezer ember lakik itt, és egy kisgyerek is, kisgyerekek vérében is kimutatható ez a szer. Hogyha az 1B listán szereplő szerek esetében ugye létrehoztak bizonyos, bizonyos határértékeket, de mégis látható, hogy a szennyezés eljutott az emberekbe, akkor valami nem működik. A venetói régió végül úgy döntött, hogy a határértékeket drasztikusan lecsökkenti, gyakorlatilag nullánál tartunk most Venetó tartományban. Milyen mit tudnak ezzel kapcsolatban mondani, és tervezik-e, hogy az európai határértékeket is csökkenti? Danten úr. Nos, a derogációk megszüntetésével kapcsolatban van egy kérdésem. Sokan vannak olyanok, akik szeretnék a derogáció lehetőségét megtartani, Nos, az elmúlt időszakban kérdezem, hogy hány derogációt kaptak a víz üzemeltetők, illetve pontosan milyen indok, mivel indokolták meg a derogációk megadását. Új paramétereket javasolnak, szerintem időre van szükség ahhoz, hogy a ivóvízhálózat üzemeltetők be tudják tartani az új határokat. Önök szerint nem kéne egy határidő, vagy egy átmeneti időszak erre vonatkozóan? Köszönöm. Okay, so Mrs. Manfredi, you have a series of... Manfredi asszony három közvetlen kérdést kapott, de Dante úr a derogáció a derogációkra kérdezett rá, de esetleg akkor rögtön ezzel kezd. Tehát talán először is Müller képviselő kérdésére szeretnék válaszolni. A tízes cikk státuszáról amely nem érte el a célját. Csak szerettem volna tisztázni, hogy az ivóvíz irányelvben ez a cikk nagyon hatékony. Azonban a tagállamoknak még mindig túl sok mozgásteret hagy, hogy hogyan garantálják azt, hogy a emberi egészségre káros anyagok hogyan kerüljenek eltávolításra. Tehát az ipar is foglalkozik ezekkel. Az, hát nyilván az ipar állítja elő ezeket az anyagokat, de rengeteg adminisztrációs problémájuk van, hiszen különféle engedélyre, tanúsítványokra van szükségük az egész Európai Unióban, és 700 millió eurós költséget jelent a számukra. Ez természetesen összefügg a legbenső vágyukkal, hogy végre hajtsák végre a tagállamok ezeket az előírásokat. Bizonyos tagállamok még egyéb teszteket is előírnak termékek számára, mielőtt a piacra kerülnek. Szorosan együttműködünk azokkal a kollégákkal, akik a jogalkotásban konkrétan részt vesznek, és van egy újrafogalmazott jogszabály is, amely tisztázza azt, hogy igazából az építőipari termékekre vonatkozó irányelv is előírja, hogy módszereket kell kidolgozni, normákat kell kidolgozni, hogy azok a részek, amelyek az ivóvízzel kapcsolatba kerülnek, azok hogyan alakuljanak, hogyan lehet őket engedélyezni. A tesztek megszaporodtak, de egyidejűleg azt kell garantálni, hogy megfelelnek az emberi egészségvédelem legmagasabb szintjének. Megpróbáltuk ezt teljes sebességgel végrehajtani, és megpróbáltuk az érintett kollégákat elérni, és megnéztük, hogy ezeknek az anyagoknak a higiéniai teljesítő képessége milyen. Természetesen a tanácssal folynak a megbeszélések a témáról. Egyébként szeretném megárgatni a lehetőséget arra is, hogy tájékoztassam a szakbizottságot arról, hogy nagyon jól zajlanak a tanácsban a tárgyalások a bolgár elnökségtől. Nagyon sok új ösztönzést kaptunk, hogy hogyan mozduljunk előre. És most szeretnék arra a kérdésre is válaszolni, amit Zaffali kolléga tett fel. A perfluorinált összetevők tekintetében, és hogy mennyire komoly veszélyt jelentenek ezek az emberi egészségre. Ahogy tudják, a bizottság javaslata ezt az anyagot új paraméterekkel látta el, tehát korábbi, a korábbi listán nem volt rajta, a korábbi irányelvben. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon ambiciózus megközelítést, hiszen maximális értékszintet határoztunk meg a perfluorinált összetevők tekintetében és a perfluorinált anyagokat mind monitorozni fogjuk. Miért van szükség erre a megközelítésre? Azért, mert szeretnénk elkerülni, hogy itt bizonyos anyagokat ne, hasonl- ne cseréljenek le, főleg olyanokkal, amelyeknek káros hatása van. Tehát nyilván, nyilván, nyilván tudják, hogy Hollandiában még korábban más volt a helyzet, nem is olyan rég. A perfluorinált anyagok a PFOE névvel, de igazából ezeket kivonták, és egy Gen X nevű anyaggal helyettesítették, amely a szennyezés tekintetében nem volt jobb. De szorgalmaztuk azt az elképzelést, hogy az anyagokat 0,1 mg per liter határértékkel lássuk el a perfluorinált anyagok tekintetében. És az összes ilyen vegyi anyagra is vonatkozik ez a határérték. Ezek az értékek valamivel magasabbak, mint Svédországban vagy az Egyesült Államokban, de ez Európa számára legalább megvalósítható. Volt egy kérdés Danten kolléga részéről a derogációkra kérdezett rá. A 9-es cikk tekintetében, az ivóvíz irányelvben. Hogy eh, mi a véleményünk a cikkkel kapcsolatban, hiszen rengeteg derogáció van. Nyilván tudja, hogy a cikk alapján a tagállamok onnantól jelentenek nekünk, hogy egy második derogációt kérnek. Tehát van egy három éves első derogáció, itt nem kell tájékoztatni, és van egy második derogáció. És uh, itt uh, az irányelv óta számos derogáció született, ahogy tudják is, azonban nyilvánvalóan van egy bizonyos áttekintésünk, és 2017-ben a bizottság kapott egy kérést, egy harmadik derogáció tekintetében is. A bizottság ezt viszont visszautasította. És körülbelül tíz egyéb kérvényt kapott még egy első és egy második derogációra. Úgy véljük, hogy ebben a szakaszban az irányelv hatályba lépése után a derogáció már nem megfelelő eszköz megfelelő eszköznek minősültek, amikor alkalmazhatók voltak és szükségesek voltak, ahhoz, hogy a tagállamok elérjenek bizonyos paramétereket. De most 15 évvel az irányelv után már ezek elavultnak tekinthetők. De természetesen nagyon érzékenyek vagyunk a tagok óhaja iránt, és köszönjük szépen ezt a kiváló együttműködést, amelyet a szolgálataink mutattak. De most egy átmeneti időszakot terveztünk be, amely megengedi a tagállamoknak, vagy bizonyos tagállamoknak, hogy időt kapjanak, hogy elérjék a szükséges értékeket és ez időt is ad majd az eszmecsere számára. És így tudjuk meg, hogy hogyan érhetünk el egy jó, megfelelő kompromisszumot. Hogy hogyan érhetjük el az emberi egészség számára legjobb helyzetet az ivóvíz tekintetében, amely a csapból folyik. Most utána nézek, hogy sikerült az összes kérdést megválaszolnom. Uh-huh. Igen, elnézés, bocsánat, kérések. Úgy gondolom, hogy kaptunk egy kérdést POT képviselőtől is, pot képviselő részéről, hogy fennáll annak a kockázata, hogy ha szigorúbb paramétereket vezetünk be, akkor a költségeket Igazából a végfelhasználók fizetik majd ki, hogy a víz drágább lesz. Ebben a tekintetben szeretnék visszatérni a cégek kockázat becslésére. Mi a költségek emelkedésének tekintetében háztartásonként évente 7-10 euróból indulunk ki. Tehát a sokkal jobb egészségvédelmi szabályok alkalmazása nem fog jelentős változásokat hozni a fogyasztóknak. Hogyha összehasonlítjuk ezt az összeget azokkal az üdvös hatásokkal, amelyekről szóltam, hogy a hogy igazából egy liter csapvíz 0,5 centbe kerül, és összehasonlíthatjuk ezt az árat azzal, hogyha veszünk egy palackozott vizet, tehát ez 600 millió euróba kerül az, hogy minden eh, háztartás sokkal eh, bátrabban ihet majd csapvizet. Tehát ebben a tekintetben nem tartom ezt problematikusnak. Elnézést kérek, hogyha valamit elfelejtettem. Elnök úr, ne habozzon, hogyha így gondolja, és szólítson fel. Remélem, hogy egy kérdésüket sem mulasztottam el. Köszönöm. Kedves kollégák, nagyon jó munkát végez Manfredi asszony, nagyon szépen köszönjük, haladunk tovább a következő témára. információ és jelentés tétel a vízminőséggel kapcsolatosan. Két kérdésünk van Cabezon Ruiz asszonytól és Boylan asszonytól. Először Manfredi asszonyt hallgatjuk meg, tessék. Igen, akkor most az információ és jelentéstétel következik a vízminőséggel kapcsolatosan. Azt hiszem, Cabezon Ruiz képviselőtől kaptunk kérdést ezzel kapcsolatosan. Ez lényegében arra vonatkozik, hogy mi úgy érezzük-e, hogy a megfelelő eszközök révén tájékoztatjuk a fogyasztókat. A tisztelt képviselő azért aggódik, hogy hogyan lehetne a digitális szakadékot áthidalni. Valóban van a Rikázdban egy szövegrész, amely arra utal, hogy a fogyasztókkal online kell konzultálni. Erre azt mondanám, hogy igen, a cikk egy része valóban azt hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak folyamatosan frissíteniük kell az online közzétett információkat, ugyanakkor van a 14-es cikkben egy olyan rész is, amely felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy a fogyasztókat folyamatosan tájékoztassák a vízszámlák révén. Ez nem feltétlenül online érkezik, Igaz, hogy a javaslat jelen pillanatban ezt lehetőségként tünteti fel, ez tehát egy olyan eszköz, amelyet fontolóra lehet venni, a másik egy intelligens alkalmazás lehetne. Úgy gondoljuk, hogy erről a témáról mindenképpen lehetnék egyeztetni a tanácssal is, és mindenképpen nyitottak vagyunk arra, hogy bármilyen másféle kommunikációs csatornát is meg, eh, fontolóra vegyünk, amelyet önök esetleg megfelelőbbnek tekintenek annak érdekében, hogy ne járuljunk hozzá a digitális szakadék mélyítéséhez. A bizottság keményen dolgozik a digitális egységes piacra vonatkozó stratégián belül azon, hogy ezt a szakadékot megszüntessük, és ezen a dosszién belül is nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a fogyasztókat jól tájékoztassuk, és arra bírjuk rá, hogy több csapvizet fogyasszanak. Ami Boylan képviselő kérdését illeti, a növényvédőszerek koncentrációját, illetőleg az ivóvízben, azt tudom mondani, hogy igen, a legutóbbi jelentés, amely a témában készült, és amely 2011-től 13-ig terjedő időszakot öleli fel, és 2016. októberében fogadtuk el, szintén rámutat erre a problémára. Egy következő jelentést készítünk a témában, az várhatóan 2018. novemberére készül el a jogi kötelezettségeinknek megfelelően. A 13 per 5-ös cikk szabályozza ezt a kérdést a meglévő ivóvíz irányelvben. Jelen pillanatban még nincsenek tehát friss információink erre a kérdésre vonatkozólag, de az a hatástanulmány, amelyet elkészítettünk, már szolgáltat némi információt ebben a kérdésben. Az elemzéseink azt mutatják, hogy általában véve az összes tagállamban nagymértékben megfelelnek a növényvédőszer, peszt, növényvédőszer paramétereknek, atrazin, terbutillaratrazin és hasonló szerekre gondolok itt. A korábbi adatok azt mutatják, hogy az átlagos megfelelési aránya tagállamokban 99 és 100 százalék közé tehető, kivételesen igen pozitív hírrel szolgáltatok. tehát a polgárok számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönjük. Ez volt tehát a jelentés tétel a vízminőséggel kapcsolatosan. Grosztett asszony ezzel kapcsolatosan kéri a szót. Vous m'accordez une minute. Igen, ha kaphatnék egy percet. Igen, igen, erre vonatkozik ez a téma. Igen. Meghallgattam itt a vitát, és eszembe jutott az, amit egy tudós nemrég mondott nekem. Ez a tudós az a vízfolyások biodiverzitásával foglalkozik, és nagyon aggódik, hogy hormon szárma, szermaradékokat, vagy maradékokat találunk a vízfolyásokban, és ezek bekerülnek aztán a halakba, és utána az ivóvízzel ezek bekerülnek az emberi szervezetbe is, és ez a tinédzserekre nagyon rossz hatással lehet, és a fiatal emberek ezért nőjesebbé válnak hormonális szempontból. Exotoxikológiai szövegeik vannak-e, illetve ilyen tesztjeik vannak-e, hogy tesztelni tudjuk ezeket a vízfolyásokat, hiszen ez egy sürgős probléma. Van még valakinek kérdése? Nincs. Manfredi asszony? mai the expert colleagues sitting next to me basically a szakértő kollégáim itt mellettem ugyanazt hangsúlyozták ki, amit korábban is elmondtam. Ez, ezzel a rikásztal most elsős ízben vezetünk be egy monitoring kötelezettséget az endokrin disruptorokra vonatkozóan is. A beta estradiol paramétereit külön kiemeljük. Ez az anyag valóban okozhat olyan hatásokat, amelyekről a képviselő az imént beszélt. Egy nanogram per liter lenne a határérték, ahogyan a WHO kollégákkal is megvitattuk, marker lehet, jelzés, jelző lehet, nem csak az endokrin disruptorok jelenlétére, hanem gyakorlatilag más egyéb gyógyszerek jelenléte is felfedhető ezzel a méréssel. Folyamatosan zajlik a munka ezzel kapcsolatosan. Először vezet be EU-s jogszabály ilyen EU-s szintű monitoring és jelentéstételi kötelezettségeket. Nagyon körültekintőnek kell ezért lennünk. Minden egyes alkalom, amikor a tagállamok megállapodnak abban, hogy egy adott anyaga kapcsolatosan monitoringot meg kell erősíteni, akkor egy végrehajtási határozattal a monitoring tevékenységet növelni tudjuk. Ezt az átállást valamilyen módon meg kell valósítanunk, de ez mindenképpen szükséges azért, hogy a polgárokra gyakorolt negatív egészségügyi hatást minimalizáljuk. Köszönjük szépen! A meglévő jogszabályok végrehajtását illetően van még három kérdés. Az első, Suica asszony vetette fel a víz pazarlással kapcsolatos figyelemfelhívás témájában. Manfredi asszony, várjuk a választ ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Ahogyan említettem már, az átdolgozási javaslatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a fogyasztók jobb tájékoztatására. Van egy cikk a szövegben, amely megköveteli, hogy a fogyasztók számára hozzáférhető online információk között megtalálható legyen az is, hogy hogyan lehet a vízfogyasztást csökkenteni. Ez is egy figyelemfelkeltő lépés, az energiafogyasztás csökkentését is érinti. Elő akarjuk mozdítani a csapvíz használatot és a tagállamokat arra szólítjuk fel, hogy indítsanak figyelemfelkeltő kampányokat a polgárok körében a csapvízzel kapcsolatosan, ezt a 13-as cikkben olvashatják. Általában véve globális szinten az USA előmozdítja, hogy az zivóvízhez való hozzáférés egy egyetemes jog legyen, ezt a fejlesztés politikájában fogalmazta meg. Ez egy nagyon fontos, fenntartható fejlesztési célkitűzés is. Az új európai fejlesztéspolitikai konszenzusban is szerepel. 2014 és 2020 között a víz és a szennyvíz kezelés kiemelt téma marad a 13 országgal folytatott fejlesztési együttműködésünkben, Afrikában, a közel-keleten, nem beszélve a világ egyéb részeiről. Nagyon sok regionális programunk van, a szomszéd politikához kapcsolódóan közép Amerikában és Dél-Amerikában is körülbelül 800 millió eurót költünk ezekre a projektekre, ez is mutatja, mennyire fontosnak tartjuk ezt a kérdést. A fejlesztéspolitikai együttműködési eszközzel a vízügyeket mainstreamingeljük más ágazatokban is, hiszen világos összefüggést látunk a víz, az energia és az élelmiszerellátás biztonsága között, a regionális integráció kontextusában is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, azzal a céllal, hogy békét, biztonságot teremtsünk, és megfelelő környezetvédelmi normákat biztosítsunk. 2018 márciusában az USA politikai kezdeményezést indított a vízügyi egyezményhez való csatlakozás ügyében, hogy előmozdítsa a vízellátás biztonságát és az együttműködést ezen a téren. Ezáltal szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy a globális vízügyi együttműködés mennyire fontos. Egyre növekednek a súrlódások a víz ellátással kapcsolatosan, ezt is tisztán látni kell. Most a legfontosabb számunkra az, hogy a közös, a vízügyi együttműködés előnyeit kiaknázzuk, és arra biztosuk a tagállamokat, hogy mielőbb ratifikálják és hajtsák végre a vízügyi egyezményt. az ENSZ részéről. Két másik kérdés is napi renden van, most akkor arra áttérhetünk, ugye elnök asszony? Igen, pontosan. Faria úr kérdése kérde- következik. Tessék már, Frédi asszony. Nos, úgy gondolom, hogy Ferje úr kérdése arra vonatkozik, hogy Dél-Európában megnövekedett a szélsőséges aszályok száma. A kérdés arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság milyen kármentési intézkedéseket irányoz elő. Mint tudjuk, a vízhiány olyan kérdés, amelyet kiemelten kezelünk, már 2007-ben közített a bizottság egy közleményt a témában, 2012-ben megerősítettük a vállalásainkat, és létrehoztunk egy európai asszályügyi megfigyelő központot. Szorosan együttműködve az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel, jobb indikátorokat, mutatókat dolgoztunk ki a vízhiányra és az asszályra vonatkozólag, ezáltal javítottunk az információkhoz való hozzáférésen és a statisztikákon. Az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy nagyon gyakorlati lépéseket tesz, hogy elősegítse a biztonságos és költséghatékony újrahasznosítási víz újrahasznosítást, minimum követelményeket fogalmazunk meg jelen pillanatban a mezőgazdaságban használt víz újrahasznosítására. A javaslatot még az idei év májusában, tehát jövő hónapban kívánjuk előterjeszteni. A stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően támogatást nyújtunk a tagállamoknak abban, hogy kezeljék a vízhiányhoz kapcsolódó problémákat, ide tartozik a regionális alapokon belüli társfinanszírozási lehetőség. Ami a vízterülési létesítményeket illeti, a zöld infrastruktúra használatát ösztönözzük, ilyenek a természetes vízmegtartó intézkedések, például az esővíz felhasználása egy ilyen lépés. Emellett csökkenteni kell a víz elszivárgását, és tudjuk, hogy EU szerte a vízszivárgás 23%-os szintet ér el, ez tehát súlyos probléma. Hogy egy globális áttekintést adjak, a rendelkezésre álló pénzügyi adatok szerint az egész 2014-től 2020-ig terjedő programozási időszak idején körülbelül 670 ezer eurót költöttek a vízkezelésre és a különböző ivóvízzel kapcsolatos projektekre, remélhetőleg a következő több éves pénzügyi kereten belül, tudjuk, hogy ez jelen pillanatban készül. Hasonló számokkal számolhatunk majd, hogy elősegítsük a víz jobb újrahasznosítását. Az utolsó kérdéshez jutottunk el, A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés joga, mint emberi jog. A bizottság hogyan tudja biztosítani a polgárokat a vízhez való hozzáférésről, mint egy kulcsfontosságú paraméter. Az átdolgozásban, a rikázban ismét csak egész sor rendelkezést sorolunk fel, amelyek nem csak javítják a hozzáférést, hanem az átláthatóságot is, a vízágazat finanszírozását illetően. Az általunk megfontolt elv arra vonatkozik, hogy a vízszolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeket a szennyező fizet elv alapján kell megfizettetni. Ezek a, ez az alapelv megtalálható a vízkeretirányelvben is. és ez a szabály világosan fogalmaz arról, hogy a vízhasználatot megfelelően, megfelelő díjszabáshoz kell kötni. Az átdolgozott vízirányelvben bevezettünk néhány cikket, amelyek célja, hogy a fogyasztók a szivárgás arányát illetően és több információt kapjanak, valamint a különböző, a különböző szolgáltatók energiahatékonyságát illetően, így a fogyasztók megalapozottabb döntést hozhatnak a, a szolgáltatókat illetően. Ezek a rendelkezések sokkal részletesebbek és jobbak, mint a korábbi irányelvben voltak, és remélhetőleg azonok segítségével sikerül ezeket még finom hangolni, és ezáltal egy fogyasztóbarát módját kidolgozni a fogyasztók tájékoztatásának, így a fogyasztók világos, érthető információkat kaphatnak a csapból folyó vízhez kapcsolódó költségekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferje úr, kérje szót? Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatokat is. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy ezek nem kielégítő válaszok. A nyolcadik világfórumán jártam a víznek, és ott rengeteg ilyen, ehhez hasonló kérdés felmerült, és úgy láttam, hogy az európai fél nem igazán tud válaszsal szolgálni. Rengeteget hallhattunk a különböző tanulmányokról, a 2020-ig terjedő időszakról. És az a pénz, amit elkölt, az a pénz is szóba került, amit elköltöttünk eddig, de a kérdés az, hogy milyen konkrét, milyen kézzelfogható intézkedéseket foganatosítottunk. Csak tanulmányokról hallunk, statisztikákról, ez nem elég. Az én hazám tavaly és az előző évek során súlyos aszályokkal küzdködött, egész folyók száradtak ki, az emberek aggódnak, félnek. Történelmünk során először fordult elő, hogy egész városok ivóvíz nélkül maradnak. A polgárok aggódnak. Mi, milyen válaszsal tudunk szolgálni? Nem mehetek haza, a hazámba, a választókerületembe, és nem mondhatom azt, hogy igen, hát a bizottság sok tanulmányt készít, statisztikákat készít, nem, őket nem érdekli ez. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy vannak statisztikák, vannak tanulmányok, azt akarják tudni, hogy milyen konkrét lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az ő problémáikat megoldjuk. Erre ma sem kaptam választ, ami pedig a vízhez való hozzáférést, mint emberi jogot életé, állandóan arról beszélünk, hogy a szivárgással kapcsolatosan fel kell hívni a problémára a figyelmet, szerintem ez nem elég. És a kérdésemre se válaszolt igazán. Konkrétan mi történt, mit tettek? Rengeteg pénzt alokáltunk erre a célra, rengeteg ötlet merült föl, de hát 2014-ben kezdtük el a probléma kezelését, lassan a ciklus végéhez érünk. Mi történt azóta konkrétan? Mert ha az ember szétnéz a déli országokban, Portugáliában, Spanyolországban, láthatja, hogy is súlyos gondok vannak, emberek nem, nem férnek hozzá ivóvízhez, nincs hoz, ivóvíz hozzáférésük, mert nem megfelelő az átláthatóság, nem világos, hogy a magán, illetve közszolgáltatók hogyan működnek, és ezek egyszerűen lekapcsolják az ember vízellátását, hogyha az illetőnek nincs elég pénze egy megfizesse a szolgáltatást. Tehát évek óta tanulmányok készülnek, statisztikák készülnek, milyen konkrét kézzelfogható eredményeket látunk. Ezt szerettem volna tudni, elnézést, de erre nem kaptam választ, köszönöm. Manfredi asszony? Csak is szimpátiámat tudom kifejezni azzal, amit a tisztelt képviselő fejtettek ki olasz vagyok, és Rómában születtem, és Rómában tavaly nem volt víz egy ideig. A lakosság megtapasztalta, milyen a vízhiány, és ez egy infrastruktúrális probléma volt elsősorban. Teljes mértékben értem, hogy a válaszaim részben nem voltak kielégítőek, de Összönösen azt válaszolnám a képviselő úrnak, hogy jaj, de jó lenne, hogyha egy részletes statisztikával válaszolhatnék, hogy Portugál mennyi pénzt kért a regionális politika tekintetében, mert szerintem nagyon sok mindent sikerült tenni konkrét projektekkel a infrastruktúra tekintetében azon tagállamok számára, akik eljöttek hozzánk és finanszírozást kértek. Nyilvánvaló, hogy a fáradozásaink igenis korlátoznak, korlát, koncentrálnak arra, hogy megfelelő ivóvízellátás legyen Európában. Természetesen összefügg ez nem csak a dél-Európai országok különleges problémáival. Ezt azért mondom, mert hogyha a ivóvíz helyzetéről beszélek, akkor itt elég sokan egy észak-déli megosztást látnak, de nem csak erről van szó. Látjuk az asszály problémát és a vízhiány problémát más országokban is. Északi országokban is, és közép-kelet-európában is látjuk ezt. Tehát pontosan ez az, hogy egy javaslatot teszünk, minimális követelményekkel, hogy eh, mit tegyünk eh, a városi szennyvízzel, hogy hogyan lehet ezt újrahasznosítani, hogyan lehet más célra, mezőgazdasági célra, ipari célra felhasználni. De szeretnénk még egyszer emlékeztetni az Európai Innovációs eh, Vízügyi Partnerségre, amely szerintem egy nagyon jó katalizátora a legjobb technológiáknak, hogy hogyan lehet maximalizálni a ivóvíz helyzetét, hogy hogyan lehet a legjobb agyakat bevinni. Tehát, hogyha a képviselők elfogadják a válaszomat, akkor szeretnék visszatérni sokkal konkrétabb válaszsal Portugália esetében. Mindenképpen el vagyunk kötelezve és mindenek előtt eh, Vella biztos, hogy eh, a problémát komolyan vegy és foglalkozzon vele. Köszönöm szépen. És ez a meglévő jogszabályok áttekintésének az első részének a végét jelenti. Most akkor megvizsgáljuk az ivóvíz irányelv átdolgozása. Az első kérdés a hazai elosztási kockázat. Becslés Völken úr tette fel a kérdést, tehát Manfredi asszony, hogyha válaszol a kérdésre, átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Völken képviselő kérdése Elsősorban az ivóvízzel kapcsolatos anyagokra vonatkozik, és hogy mik a terveink, hogy az átdolgozott verzióban mit tegyünk ezzel a témában. Ahogy már korábban említettem, vannak konkrét terveink, és a célunk az az, hogy tisztázzuk az átdolgozott szövegben, hogy milyen technikai követelmények vannak, és hogy ezeket hogyan kezeljük. Természetesen a, a standardizációs munka is zajlik. A javaslat előkészítése alatt úgy döntöttünk, hogy a belső piacra nem lenne jó fenntartani a jelen helyzetet, ahol különféle termékjóváhagyási rendszerek vannak, nagyon szétaprózódva a tagállamokból, tehát nagyon különböznek. Ez vonatkozik a biztonságra, de ezek a nemzeti előírások nem érik el a megfelelő egészségvédelmi szintet. És a áruk szabad mozgásának is útjában állnak. Most azon fáradozunk, hogy előre vigyük a folyamatot, úgyhogy begyorsítjuk a jogalkotási munkát a termékek biztonsága tekintetében. Úgy értem, hogy a szenne mandátuma, a standardizációs ügynökség mandátuma éppen stratégiai tervezés alatt van, és az év végéig lezárulnak az idevágó munkálatok. Reméljük, hogy sokkal racionálisabb döntéshozatal jön ezután, és hogy sokkal biztonságosabb építőipari előírások vonatkoznak majd az ivóvízzel érintkező részekre, anyagokra. Fontos az, hogy megvizsgáljuk a konkrét anyagokat és a konkrét technológiákat. Véleményünk szerint jó a jogalkotás jelen helyzete, hiszen eh, itt eh, megfelelő semlegesség is adott. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Nem látok hozzászólási igényt. Akkor Kádenbach asszonynak van egy kérdése, és pedig a felhasználási korlátozások tekintetében, tehát hogyha erre is kitérne, köszönöm. Nagy örömmel, elnök asszony, ha jól értem, ez a kérdés alkérdésekre oszlik, megpróbálok ezekkel mind foglalkozni. Mindenek előtt a képviselő asszony kérdésére azt válaszolom, hogy többet szeretnék tudni arról, hogy mely szerződés szegési eljárások vannak azon tagállamok ellen, akik a paraméter értékeket túlhaladták a emberi egészségre veszélyes anyagok tekintetében. Tehát itt a 12 per 3-as cikkre utal. Ez itt egy átdolgozás, amelyet már előterjesztettünk. A lényege pedig az, hogy tisztázzuk a paraméter értékeket, amelyek a javaslat egyes mellékletében találhatók, hogy pontosítsuk, hogy az értékek túlhaladását eh, figyelemmel kísérjük. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez, hiszen nem kerül kijelentésre, hogy itt bármi ezt veszélyezteti, de potenciális fenyegetettség van. És már korábban is mondtam, hogy eh, az utolsó akadályt is, akadály is sikerült foglalkoznunk, hiszen nagyon fontos a helyzet, hogy hogyan tudjuk a városokat, a településeket riasztani, amennyiben veszélyhelyzet van. Arra is szeretnék utalni, hogy tudatában vagyunk egy esetnek, és ez pedig egy jelen vizsgálatra vonatkozik egy tagállamban, tehát ez a tagállam úgy döntött, hogy bizonyos fertőtlenítő folyamatokat részesít előnyben egy bizonyos anyaggal szemben, amelynek a neve trialumifein. Az esetben úgy találtuk, hogy a tagállam nem informálta megfelelő módon a lakosságát, hogy egy bizonyos időtartam alatt sokkal nagyobb tialometánnak volt kitéve a lakosság az ivóvíz révén, mint a határérték, tehát a lakosság nagymértékben ki volt téve ennek az anyagnak. Az eseteket vizsgáljuk, és jelenleg a szerző, az előszerződés szegési állapotban vannak. A képviselő feltette azt a kérdést is, hogy hogyha a paramétereket áthaladják, akkor milyen szankciók várhatók? De most szeretnék visszatérni az előző példámra. Van ez az anyag, amit alig tudok kiejteni, ez a trielometán. Tudjuk, hogy nagyon káros a hatása, és a WHO már 93-ban szólt erről. A kitettség különféle forrásokból jöhet, és természetesen az ivóvíz a lényeg itt ismét az ivóvíz volatilizációjáról függ össze, és hogy természetesen dermatológiai kitettség is van a zuhany, kézmosás alatt. Ez a magas trialometán szint számos betegséghez vezethet. Tehát például a májat, a vesét érintheti, és rákkeltő hatása is lehet húgyhólyag rák például. A WHO már végzett ilyen kísérleteket a Nemzetközi Rákutató Ügynökség is két anyagot azonosított, amelyek a trialometánokhoz tartoznak, és valószínűleg rákeltőek. Tehát itt a képviselőszön kérdésére azt mondhatom, hogy igen, vannak tanulmányok, amelyek igazolják, hogy ezek az anyagok tényleg nagyon komoly egészségügyi problémákkal járhatnak. A képviselők rákérdeztek meg, hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy a paraméterek enyhe túllépése is azzal jár, hogy kockázatosak, és hogy erről a fogyasztókat tájékoztatni kell. És uh, szerintem már válaszoltam erre a kérdésre. Mert a 12-es cikkben előírása került egy automatikus mechanizmus, és a négyes cikkben pedig látjuk, hogy ez hogyan alkalmazható, hogy ennek milyen folyam, folyamodványai, folyamányai vannak. Itt nem, nem, nem, nem tudnám a pontos szavakat idézni, de van egy automatikus mechanizmus, hogyha egy tagállam túlhaladja a határértékeket, akkor van egy riasztás, mert véleményünk szerint ez elengedhetetlen. A, mikor a 12-es cikkről van szó, illetve a riasztó mechanizmushoz, hogy igazából ez a riasztó mechanizmus pedig a fogyasztók bizalmának elvesztéséhez járulhat hozzá. Tehát szerintem pont az ellenkezője igaz. A tagállamok igenis egy bizalmi viszonyjal viszonyuljanak ehhez, és ez szerintem az átláthatóságot is előmozdítja. A tagállamok pedig megfelelő helyzetben vannak, és általában nagyon magas. Azt tapasztaljuk, hogy a paramétereknek a tagállamok nagyon nagy mértékben megfelelnek. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Európai Unió tekintetében betartják, de a vízminőség a néhány kivételtől eltekintve megfelelő. De természetesen, hogyha növeljük az átláthatóságot, ez növeli természetesen a bizalmat is. És nem gondoljuk úgy, hogy ez egy olyan cikk, amely pánikot vált majd ki, vagy pedig arra ösztönzi a lakosságot, hogy palackozott vizet vásároljon. Van még egy kérdés itt az önök részéről, hogy a bizottság a műanyag mikrorészecskék tekintetében mit tesz? Igen, a ivóvíz felhasználással együtt ez egy olyan jogalkotási dokumentum, ahol a belső tevékenységünket most lassan a végére visszük, május végéig. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kádenbach asszony. Köszönöm szépen az EFMA futtatását. Természetesen értem, hogy mindenhol vannak olyan anyagok, amelyek károsak az egészségre, és hogy itt természetesen eh, információs intézkedéseket kell tenni, hogy eh, a lakosság pontosan tudja, hogy mi van. És eh, nagyon fontos, hogy mi történik akkor, amikor a paramétereket túlhaladják, és ez nem. És természetesen vannak anyagok, amelyek nem veszélyesek az egészségre, tehát mondjuk egy kicsit zavaros a víz, vagy, vagy mondjuk rozsda, vagy ilyesmi kerül bele, az nem az nem veszélyezteti az egészséget, tehát mondjuk attól még a lakosság megihatja a vizet, hogy egy kicsit zavarosabb. Manfredi asszony? Most szeretném szakértő kolléganőmnek átadni a szót Clementine Leroy-nak, aki az előkészíti munkálatokban részt vett. Igen, itt a vízzavarosságának a tekintetében ez nem feltétlenül egy egészségügyi paraméter, de ez egy nagyon fontos indikátor, hogy lehet valami a vízben. És a többi paraméterrel együtt kell figyelembe venni, tehát azt mindenképpen figyelembe kell venni a vízzavarosságot is, hogy esetleg valamilyen egészségre káros anyag mi a zavaros a víz. Veronika említette, hogy nem kell pánikot okozni, és igazából nem kell attól tartani, hogy bizalomvesztés van a fogyasztók részéről, hogyha triviális vagy apró paraméter túlhaladás van, meg kell vizsgálni komolyan, és természetesen a társjogalkotók is felelősek, hogy ilyen esetben akkor milyen jogalkotás legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor áttérhetünk a további kérdésekre. Vízhez való hozzáférés joga emberi felhasználásra. Három kérdésünk is van ebben a csoportban. Palmer úr, Cabezor asszony és Kádenbach asszony tettek fel kérdéseket. Próbáljuk tehát akkor csoportban kezelni ezt a három kérdést. Köszönöm, elnök asszony! Palmer úr kérdése a javaslat 13-as cikkére vonatkozik, ez pedig nem más, mint az a cikk, amely amely a tagállamok részére azt a kötelezettséget írja elő, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni az ivóvizet, illetve kiemelik külön a kockázat fontos csoportnak számító rászoruló személyeket, illetve fölmerül a kérdés, hogy mit próbálunk elérni ezzel a cikkel. Nos, hadd mondjak el valamit a kontextusról. A javaslatot úgy hoztuk létre, hogy a szubszidaritás elvét figyelembe vettük. Véleményünk szerint ez egy olyan téma, ahol a tagállamoknak megfelelő mozgásteret kell adni a cikk végrehajtására, és a tagállami különleges helyzetet, és így figyelembe tudják venni. És a rászoruló, illetve marginalizált csoportok ivóvízhez való hozzáférését tartottuk leginkább vettük leginkább figyelembe. 8-as cikkben egyébként van is definíció ezekről a csoportokról, és ezt a 18-as preambuló bekezdésen együtt kell olvasni ezt most fel is olvasnám. A tagállamoknak nem szabad azt a jogát sérteni, hogy ezeket a rászoruló csoportokat definiálják, de ide kell tartozni a menekülteknek, a nomád közösségeknek, azoknak, azok a romákat, a szintiket, a, a kalék, a Jean de Voyage, tehát az utazó, nomád személyek, a hajléktalanokat, és mind be kell venni kötelező jelleggel ezekbe a csoportokba. Úgy véljük, hogy megfelelően tág így az értelmezési kör, tehát a tagállamoknak is van döntési jogkere. Nos, pontosan miről van itt szó egyébként? Ma Európában 23 millió olyan lakos van, ez kicsit kevesebb, mint az európai lakosság 5%-a, akik olyan helyen laknak, ahol nincsen vezetékes ivóvíz. Ez nem azt jelenti, hogy nincs hozzáférésük az ivóvízhez, de ez azt jelenti, hogy a legfontosabb ivóvíz ellátási hálózathoz nincsenek hozzákötve. Szeretnénk megvédeni a marginalizált csoportokat, és vannak adataink, amelyek arra utalnak, például a roma lakossággal kapcsolatban, hogy 600 ezer és 2 millió közöl, közötti csoport, nem tudjuk pontosan, hogy hány emberről van szó, az alapjogi ügynökségtől érkezett ez az adat, tehát eh, ennyi embernek nincs hozzáférése ivóvízhez. 25 ezer hajléktalan nem fér hozzá a vízhez. Majdnem 2 millió menekültnek ugyanez a problémája. Egyértelmű tehát, ahogy valamit tenni kell, viszont a javaslat kiemeli, hogy a tagállamok feladata az, hogy figyelembe vegyék a specifikumokat. Folytatnám a következő kérdéssel, hogyha nincs más kérdésük, erre vonatkozom. Cabezon Ruiz asszony kérdése. Cabezon Ruiz asszony arra vonatkozóan tesz fel kérdést, hogy a víz árára vonatkozóan, tehát a vízárazásra, a vizetékes ivóvíz árazására vonatkozóan az Európai Bizottság javaslata semmilyen elemet nem tartalmaz, és hát az energia hatékonyság kérdéséhez ez is kapcsolódik. Az ivóvíz szegénység kérdésével is foglalkoznia kell tehát a képviselő asszony szerint. Elnézést, kicsit ismétlem magam hiszen természetesen ezek a kérdések kapcsolódnak egymáshoz. Van egy hatástanulmányunk is, amelyik ezt a javaslatot kíséri, és ebben elég részletesen elemezzük a helyzetet, hiszen fontos volt számunkra az is, hogy megfizethető legyen az ivóvíz ára, akkor is, hogyha alacsony jövedelmű háztartásokról van szó. Nos, a tanulmány alapján, hatás tanulmány alapján Minden feltétel megvan ahhoz, hogy biztonságos legyen az ivóvízellátás, és jobban tájékoztatottak legyenek a legyenek a fogyasztók. Említettem, hogy évente az egyfőre jutó ivóvíz fogyasztás 6-7 euróba kerül, tehát ez nem egy, nem egy problematikus ár. Aztán a a rendszert működtetők vagy üzem, üzemeltetők hogyan tudják mégis a költségeiket behajtani. Ez valójában nem kapcsolódik szorosan az ivóvíz irányelvhez. A, ker, a vízkeret irányelvben erről nincs szó, tehát a tagállamokra nem szabunk meg, tagállamoknak nem szabunk meg semmilyen ivóvíz tarifát, de létezik egy mechanizmus, melynek során a bevált gyakorlatot kicserélik egymással a tagállamok. Ezt kell folytatni, illetve egy fitness checket is végig kell hajtani az irányelven. De természetesen mozgás szeret, szeretünk volna hagyni a tagállamoknak, hogy ismételten a tagállami specificitásokat figyelembe tudják venni, arra vonatkozóan, hogy mennyi víz elérhető, illetve milyen sajátosságai vannak az országnak. Milyen szociális fellépést szeretnénk még támogatni? Erre is vonatkozott egy kérdés. Ez egy fontos dolog. Ahogy korábban is említettem, megfelelő társfinanszírozást kell lehetővé tenni, ez jelenleg is megvan, ahol nagyon sok a marginalizált, illetve rászoruló csoport, ott kell a legtöbb finanszírozást elérhetővé tenni. észleltük, hogy ezekben az országokban költik a kohéziós alapok legnagyobb részét ezekre a dolgok, ezekre a témákra, tehát ott a ivóvízzel kapcsolatos kérdéseknek a legnagyobb a finanszírozási szükséglete, és a tagállamok láthatóan megtesznek mindent azért, hogy a legrászorulóbbak is hozzájuthassanak az ivóvízhez. Kádemlach asszony kérdésére letérhetek-e? Igen. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy a javaslatunk mennyiben válaszol az ivóvízhez való hozzáférésről szóló európai polgári kezdeményezéshez, Tehát, hogy hogyan, mit teszünk azért, hogy az összes európai hozzájuthasson vízhez. Ez egy tagállami kötelezettség, hogy javítsa a, azt a jogot, hogy mindenki javítsa a hozzáférést az ivóvíz fogyasztásához, különös tekintettel a marginalizált és rászoruló csoportokra. Miért mondom ezt? Szerintem egyértelműen arról van szó, hogy politikai jogként kezeljük az ivóvízhez való hozzáférést, és ugye létezik a, a szociális jogok pillére is, tavaly novemberben Göteborgban a tagállamok ezt is elfogadták. Tehát minden egyes polgárnak, európai polgárnak meg kell adni a hozzáférést a vízhez. Az ivóvíz irányelv bevezeti jogi szempontból szerintünk a kvázi alapjogként, bevezetik kvázi alapjogként az ivóvízhez való hozzáférést, és úgy véljük, hogy ez az irányelve sokkal gyakorlatiasabb lenne, tehát praktikusabb, hiszen a tagállamok mérnék fel azt önállóan, hogy melyek azok a polgárok vagy csoportok, akiknek gondot jelent az ivóvízhez való hozzáférés. Lehet, hogy papíron úgy néz ki az, hogy úgy néz ki, hogy nem túlságosan nagy ambíciókkal rendelkezünk, nem akarjuk feltérképezni nagyon nagy elánnal, hogy hol vannak a gondok, de ezzel a jogi kerettel szerintem megteremtjük az összes lehetőséget arra, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. Remélem ezzel kielégítően válaszoltam. Illetve volt még egy kérdés Pálmer úr részéről. Nem, lesz itt még kérdés, de erre a három kérdésre válaszolt már. Pálmer úr esetleg mondana valamit? Igen, köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy meg vagyok egy győzve kell a válaszokkal. Szerintem ez a cikk a lényege ennek a jogszabálynak. Mi nagyon komolyan vesszük azt, hogy az emberek gyakorolhassák az alapjogukat, tehát hozzáférhessenek a biztonságos ivóvízhez. A 13-as cikket megvalósíthatja egy tagállam, de Elképzelhető tehát, hogy minden teljesül, amit a 13-as, amit a 13-as cikkben van, mégsem tesz egy tagállam semmit. Tehát lehet, hogy ezeket az embereket, akik marginalizált helyzetben vannak, tájékoztatják, védik, de még mindig nem jutnak hozzá a vízhez. Vagy feltérképezhetik a tagállamok azt, hogy hogyan lehetne a vízhez való hozzájutást javítani, tehát a gyakorlatban még mindig nem jutnak hozzá vízhez, ivóvízhez, ezek a menekültek, migránsok, nomád népek. Én értem, hogy a szubszidiaritás elvét miért kell betartani, értem, hogy kellett eladni a tagállamoknak, de hogyha valaki hajléktalan Párizsban, vagy Brüsszelben, vagy Londonban, és nem fér hozzá a biztonságos, tiszta ivóvízhez, akkor teljesen mindegy az, hogy milyen irányelveket fogalmaznak meg. Szerintem nagyon ködösen fogalmaz ez az irányelv, ki az, a, ki rászoruló. És még egy dolog, A bizottság ezzel kapcsolatban nagyon korlátozott fellépést gondolt ki. Mint említettem, elképzelhető, hogy egy tagállam teljesíti mindazt, amit itt megfogalmaznak, de a valóságban egy elnyit sem változik a helyzet az ivóvízhez való hozzáférés területén. Hát, Manfredi asszony, mit válaszol erre? Hogyan reagál Palmer úr felvetésére? Köszönöm, elnök asszony! átérzem, hogy miért mondja ezt a képviselő, értem, hogy emögött milyen érzelmek, vagy frusztráció van, Szimpati- eh, én is szimpatikusan vélekedem, tehát ugyanúgy gondolkodom ezekről a kérdésekről, mint ön, de megfelelő jogalapra van szükség, szerintem nagyon kiegyensúlyozott ez a jogszabályjavaslat, de lehetővé tesszük azt a társjogalkotó számára, hogy valamilyen módon is fellépjen. Jó lenne, hogyha a tanácsnak ambiciózus lenne az eredménye, de szerintem itt bizonyos konkrétumok már vannak. Például a, ott van az az elv, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni, tehát javítani kell a hozzáférést. Én, mint állampolgár, én ezt elfogadhatónak tartom. Meg kell nézni azt is, ugye, hogy miért nem fér hozzá valaki az ivóvízhez. Tehát a tagállamoknak be kell számunkra arról számolni, hogy miért nem fér egy polgár hozzá az ivóvízhez, és ezt után alakítanánk ki a szakpolitikákat. Nagyon fontos azon személyek tájékoztatása, akik nem férnek hozzá az ivóvízhez, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet megváltoztatni. Tudnunk kell, hogy ez jelenleg történik-e, megtörténik-e, tehát a tagállamok hogyan tájékoztatják például a hajléktalanokat arról, hogy hogyan férhetnének hozzá az ivóvízhez. Ennyi a cikk első részéről. Arra kérjük a tagállamokat, hogy kampányokat, információs tájékoztató kampányokat folytassanak, Nos, konkrétan van egy cikk, ami arról szól, hogy a tagállamoknak az összes szükséges lépést meg kell tenni, hogy a marginalizált és a rászoruló csoportok hozzáférjenek, hozzáférjenek ivóvízhez, és hogyha ez nem történik meg, akkor azonnali jelleggel tájékoztatnia kell a tagállamoknak ezeket a csoportokat arra, hogy milyen minőségű vizet használnak. Ezeknek milyen, ennek milyen következménye lehet. Lehet, hogy utopisztikusnak hangzanak ezek a cikkek, de hát erről szól a 16-os cikk is. Ez a leglényegesebb cikkünk, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szól. Természetes vagy jogi személyek, vagy ezeknek a személyeknek egy csoportja. Egyébként nagyon sok olyan szervezet van, akik komolyan dolgoznak és segítik a menekülteket, kisebbségeket, hajléktalanokat. Tehát ezek a személyek vagy csoportok felülvizsgálhatják ezeknek a jogoknak a megvalósulását. nem, ezt akarom, nem azt akarom mondani, hogy ez itt minden, lehet, minden megoldások legjobbika, amit javaslunk, de hát ez egy első felütés. Nyilván erre a kérdés oda kell figyelnünk, és számítunk az önök munkájára, célunk az, hogy a javaslat eredménye eredményes, eredményes legyen, arányos, és megfeleljen a követelményeknek. Köszönöm. Thank you too. Then... Köszönjük szépen. Akkor most már két kérdés maradt csupán. Rory Palmer vetette fel a 14-es cikkel kapcsolatosan a nyilvánosságnak szánt információkról, és Kádembe asszony kérdése a kettes függelékről, a vizsgálatok gyakorisága. Mánfrédi asszony, kiváló munkát végez. Biztatni próbálom önt, próbálok túlélni a végén majd rengeteg vízre lesz szükségem, az biztos. Víz az van, hangzik a válasz. Amikor készen el, várjuk a választ. Minden egyes alkalommal próbálom a kedves képviselő kérdésének a lényegét valahogy összefoglalni. Palmer úr kérdése lényegében arra utal, hogy van-e lehetőség jobban harmonizálni azt, ahogyan a tagállamok tájékoztatják adott esetben a fogyasztókat. Kérdés, hogy az átdolgozásban szereplő rendelkezések elegendő mértékben idéznek-e elő harmonizációt. Az átdolgozásban lehetőséget biztosítunk arra, hogy az online információkat frissítsék a 14-es cikk utal erre. A tagállamokra hagyjuk tehát ennek a lehetőségét, ők döntik el. Lehet, hogy a tagállamok delegálni kívánják ezt a feladatot a szolgáltatóknak. Tudjuk, hogy sok tagállamban a szolgáltatók maguk gyakorlatilag összefonódnak a kormányzati szervekkel, más tagállamokban egy saját nemzeti nemzeti szintű weboldal működik ezzel a céllal, a tájékoztatás céljával. Mi úgy gondoljuk, hogy ebbe a kérdésben nem kellene beavatkoznunk. Úgy gondoljuk azonban, hogy a harmonizáció szintje megfelelő, hiszen minden tagállamnak biztosítania kell azt, hogy a négyes függelékben szereplő információkat rendelkezésre bocsássák. Az információkra vonatkozó kategóriák mindenütt egyformák az Európai Unió egész területén, ezen felül a 14-es cikkben lehetőséget biztosítunk arra, nyilvánvalóan ez majd a tárgyalások eredményétől függően változhat, hogy végrehajtási aktusokat fogadjunk el amelyek az online közzétett információk formátumára vonatkoznak. Tehát már most jeleztük, hogy további lépéseket vagyunk hajlandóak megtenni, hogyha önök úgy ítélik meg, hogy erre szükség van. Szerintem az előző kérdésre már válaszoltam. A kommunikációs csatornákat illetően nem akarunk digitális szakadékot, nem csak az online információ terjesztésről szól ez. Igen, több információt szeretnénk a feltüntettetni a vízszámlákon, hiszen a papír alapú kommunikáció továbbra is a társadalom alapját képezi. Kérdés van, nincs, akkor mehetünk tovább a következőre. Köszönöm szépen. Kádenbach asszony kérdésére válaszolva a következőket mondhatom el. A kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy az Európai Bizottság eléggé figyelembe veszi-e azt a tényt, hogy a vizsgálatok gyakoriságának osztályozása aránytalanul magas költségeket eredményezhet a vízszolgáltatóknál, főként a kisméretűeknél. Szeretnék nagyon világosan fogalmazni, a gyakoriság szintjének megnövelése közvetlen folyamánya a WHO-val való együttműködésünknek. A WHO-beli kollégák ugyanis azt javasolták, hogy jóval több vizsgálatra van szükség. Vannak már bizonyos paraméterek, amelyeket lefektettünk korábbi jogszabályokban, a WHO-val való konzultáció során megmutatkozott, hogy ezen a téren egy kicsit keveset teszünk. A WHO szerint biztosítanunk kell, hogy a vízszolgáltatók sokkal gyakor- gyakrabban végeznek vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és még a kisebb szolgáltatóknak is legalább évente tíz alkalommal el kellene végezniük ezeket a vizsgálatokat. A nagyon nagy szolgáltatók esetében a WHO szerint az ellenőrzést napi szinten kell elvégezni. Mint ahogyan önök is tudják, itt nagyon, nagyon káros paraméterekről van szó. Itt nagyon fontos a szabályok betartása. Természetesen tudomásul veszük a szakbizottság ezzel kapcsolatos véleményét. Van a bizonyos tagállamok, amelyek szinte nagyon érzékenyen kezelik ezt a kérdést. Annyit mondhatok, hogy a jövőben egyeztetnünk kell még erről, és megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk az emberi egészség védelme között, és a között, hogy nem szeretnénk túlzott terheket róni a szolgáltatókra. Van itt egy follow-up kérdés is, egy kiegészítő kérdés. A képviselő arra kérdezett rá, hogy tudjuk-e, hogy van olyan mechanizmus, mi szerint három évente tanulmányt kell végeztetni, és ez ismét túlzott költségekhez vezet. Itt a képviselő konkrét paraméterekre kér, kérdez rá. Tudjuk, hogy az átdolgozásban új paraméterek is szerepelnek, a mikrocisztén az egyik paraméter. Általában ezek az anyagok nagyon ritkán fordulnak elő a vízben, ugyanakkor ez az anyag azért került be a szövegbe, mert a javaslat architektúrája megköveteli, hogy kockázat alapú megközelítést alkalmazzunk. Ez azt jelenti, hogy néhány potenciálisan káros anyag jelenlétét is ki kell mutatni bizonyos esetekben. Ez az anyag, amelyet az imént említettem, egy olyan anyag, amely esetében, ha már egyszer bebizonyosodott, hogy nincs jelen a vízben, nem kell a három évenként ismétlődő monitoringot elvégezni. Hogyha például vízforrásként használnak egy bizonyos forrást, egy szolgáltató részéről, akkor eleinte el kell végezni egy nagyon átfogó ö, kockázatelemzést, de ha ezeket az anyagokat nem találják meg, akkor nyilván nem kell további monitoringot végezni, ez magától értetődő. Voltak egyéb kiegészítő kérdések is. Ezek a kiegészítő kérdések ismét csak a vizsgálatok gyakoriságára vonatkoztak, azon túlmenően, amit az imént már elmondtam. Még annyit mondhatok, hogy, ahogyan önök is tudják, a javaslatban azt mondjuk, hogy három mikrobiológiai kulcsparaméter van, ezeket minden egyes alkalommal, minden körülmények között vizsgálni kell. Ezek azok a paraméterek, amelyeket a legveszélyesebb anyagokra dolgoztunk ki. Itt egy 0%-os kockázatvállalás van érvényben. Az összes többi esetében a függelékben szereplő anyagok jelenlétét a kockázat alapú megközelítés tükrében kell látni. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos érdekelt felek által köröztetett számítások szerint akár több ezer eurós költségek keletkezhetnek, közel 20 ezer eurós költség, plusz költségek évente, ezeket tehát mi túlzottnak tartjuk, azért is részben, mert a számítások során nem vették kellően figyelembe azokat a megtakarításokat, amelyeket várhatóan a rendszer kitermel majd, mert egyre nagyobb lesz a bizalom a rendszer iránt, digitalizálni tudunk bizonyos folyamatokat, korszerű ér- érzékelő mechanizmusokat alkalmazunk, rugalmasságot biztosítunk a szolgáltatók számára, hogy ne kelljen monitorozniuk, nyomon követniük azokat az anyagokat, amelyeket meg sem találtak a vízben a kockázatelemzési értékelés során. Úgy gondoljuk tehát, hogy a javaslat ezen a téren viszonylag jó egyensúlyt teremt, anélkül, hogy aránytalanul nagy administratív terheket róna a szolgáltatókra. Köszönöm. Kádánbach asszony, szeretne valamit mondani? Remélem, hogy később majd részletesen is meg tudjuk vitatni ezt a kérdést, mert értem a magyarázat egy részét, de ami az osztályozást illeti, szolgáltatók osztályozását, a nagyon nagyok esetében amelyek 50 ezer polgárt szolgálnak ki, ezek esetében a számok szerintem túl alacsonyak. Úgyhogy sok kiegészítő kérdésem lenne, de hát már 12 óra van. As you said, I think we will have opportunity. Ahogyan mondta, lesz még lehetőségünk ezt a témát tovább boncolgatni. Manfredi asszony, nagyon nagyra értékeljük, hogy részt vett a mai eszmecserén. Örülünk, hogy itt üdvözölhettük Önt a szakbizottságunkban, és reméljük, hogy lesz még alkalmunk a további munka során eszmét cserélni erről. Köszönöm, kedves kollégák, a rend végéhez érkeztünk, és fél háromkor folytatjuk a munkát, mégpedig szavazással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!